Bien, <clears throat> chers collègues. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Ha nincs megjegyzés a napirendel kapcsolatban, akkor meg is kezdjük az ülést. Nagyon sok feladatunk van a mai napon, és közvetlenül az utóbbi hetek, sőt az utóbbi napok eseményeihez tudunk csatlakozni a mai ülésünk témáival. Egy szokatlanul fontos előadás sorozattal indulunk. Négy nagykövetet szeretnék üdvözölni. Sajnos az olasz nagykövet nem tud eljönni, mert beteg. Úgyhogy üdvözlöm Lengyelország, Franciaország és Németország, valamint Spanyolország nagyköveteit. Az ülésen a Weimári kezdeményezéssel fogunk foglalkozni. Ugye most már körülbelül egy évvel ezelőtt a Weimári háromszög Franciaország, Németország és Lengyelország képviselői egy levéle fordultak a főképviselőasszonyhoz, és azt javasolták, hogy a biztonsági, közös biztonsági és védelmi politikának egy új irányvonalat kellene adni. A levelet aktualizálták tavasszal, jelentés is készült erről a témáról. Aston asszony júliusban foglalkozott a témával. Spanyolország és Olaszország csatlakozott a kezdeményezéshez szeptemberben. Ők is ösztönözni kívánják, hogy előre haladás történjen a KBVP területén. A híres pooling and sharing keretei között, valamint intézményi fejlődés területen is szeretnének előrelépést látni. A strukturális állandó együttműködés lenne a cél. Az opciókról több alkalommal egyeztetek Ashton asszonyjal. A múlt héten a védelmi tanácsülésen, tehát a védelmi és külügyminiszterek tárgyalták a témát itt Brüsszelben. Ennek az eredményeit megismerhették Ma fogunk foglalkozni ezzel a kérdéssel is. A négy nagykövetnek fogom átadni a szót, esetleg Lengyelország nagykövet asszonya fogja először bemutatni a legutolsó brüsszeli ülésnek az eredményeit, az utolsó tanácsülés eredményeit. Ezt követően a francia és a német nagykövetek beszámolhatnak a Weimári kezdeményezés indulásáról, indoklairól, és a spanyol nagykövet úr meg arról fog beszámolni, hogy Spanyolország, Olaszország és más országok milyen módon csatlakoztak, csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. És a vita során megvizsgáljuk a kezdeményezésnek a perspektíváit és az elvárt eredményeit. 7-8 perc mindenkinek, meg felel mondjuk, ha lehet kevesebb, mint 10 perc, hogy így indítsuk meg a megbeszélést, és legyen idővitára is. Köszönöm. Nagykövet azt mondja, a szó. Köszönöm szépen. Oh, Kezdjem. Még több percet kaptunk. Azt mondták nekünk hogy 5 perc, de 6-7 perc. Nos, akkor hadd kezdjem. Van egy kis időm a bevezetőre. Először is szeretném köszönetemet nyilvánítani. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a szakbizottsági ülésre, és nagyra értékeljük, becsüljük az önök támogatását is, méghozzá az egész év során. Köszönjük szépen a támogatásokat, amikor a KBVP programok támogatásáról van szó, illetve a Weimári kezdeményezés végrehajtásával kapcsolatban. Ez persze nem csak erkölcsi, szellemi támogatást kapunk, hanem jelentős támogatást kapunk természetbeni jutatásokkal, ahogy tetszik. Kaptunk nagyon fontos jelentéseket, Liszek úré a legutóbbi jelentés, aztán nagyon sok szeminárium, konferencia, vita volt ezen a fórumon, és azt hiszem, hogy ezek is Nagyszerű lendületet, impulzust adtak nekünk. És segítenek minket abban, hogy javítsunk a munkánkon. Felhasználom az alkalmat arra, hogy a anyanyelvemen szóljak, mert van tolmácsolás. De mondanám először, Szeretném kiemelni azt, hogy a Weimári kezdeményezés, amikor elkezdték, amikor beszéltünk róla, korábban volt, ugye, amely Sikorszki miniszter úr Kushner, Bernard Kushnerrel találkozott 2009 nyarán. Az Európai Unió kicsit más szervezet volt akkor, és a munkakörnyezetünk is kicsit más volt akkor, mint ma. Még eh, ma nem sikerült feloldani az intézményi pénzügyi gazdasági válságot, és még eh, nem tudtunk eh, minden külső kihívásnak sem eleget tenni. Most itt lesz a tél, itt volt az arab tavasz, nagyon sok változás történt a déli szomszédságunkban, nagyon sok kihívással kell ott szembenéznünk. A kezdeményezések, amelyeket eh, bemutatott Lengyelország, Németország és Franciaország, most ezek a programok más környezetben kerültek létrehozásra, másfajta kívásokra készültünk. De hát a történelem arra mutatott rá, hogy az elképzelések, amelyeket a Weimári kezdeményezésre vonatkozó levélben megfogalmaztunk, most ezekre a gondolatokra visszatért Spanyolország és Olaszország, ők is csatlakoztak. Nagyon sok ország a világ, van az Európai Unió különböző sarkaiból csatlakoztak egyes tagállamok. Ezek a kezdeményezések, ezek a gondolatok, hát azt mondhatnánk, hogy még mindig aktuálisak. Mert mi azt mondtuk, hogy, hogy megfeleljünk a politikai célkitűzéseknek hogy végrehajthassuk politikáinkat, kiváltképpen külpolitikánkat, ahhoz valóban fel kell készülnünk, megfelelő kapacitásokkal kell rendelkeznünk, mert nyilvánvaló mindenkinek megszorító intézkedéseket kell elfogadnia, ki kell dolgoznunk, hogy milyen jó intézményi eszközöket lehetne felhasználni, megfelelő mechanizmusokat kell kidolgozni, amelyek segítségével végre tudjuk hajtani gondolatainkat, politikai akaratunkat, konkrét mechanizmusokra van szükség, kapacitásokra. Természetesen évvége felé számítottunk arra, hogy meglehetősen gyorsan át tudjuk ültetni a gyakorlatba a céljainkat. Persze nem minden sikerült. Egy néhány gondolatunkat, ötletünket természetesen még tovább kell finomítani, ki kell dolgozni, de az apró lépések taktikája kézenfekvőnek tűnik. Nem lehet mindent egyszerre megoldani. Időnként a prioritások más területre kerülnek, és nem lehet mindent egyszerre elérni, amit kitűztünk magunknak de időnként meg lehet nézni, hogy mire jutottunk a legutóbbi tanácson, külkapcsolati tanácson. Már elmondhatjuk, hogy december 1 a következő három, illetőleg hat hónap vonatkozásában fontos lépéseket tettünk. Tíz területet jelöltünk ki, amelyre koncentráljuk a tevékenységünket Mindenek előtt ki kell dolgozni egy programot, a megerősített polgári kapacitások, képességek vonatkozásában, hiszen egyre fontosabbak a polgári missziók, amelyekben aktívvá válunk. Úgy döntöttünk egyébként, hogy új tervezésbe is belevágunk, polgári missziók vonatkozásában, Líbiában, Száheli övezetben és Afrika szarvánál. Az a dolgunk, hogy az afrikai államok tengeri képességeit segítsünk képíteni. Abban megállapodtunk, hogy erőteljesebb katonai kapacitások kiépítését is segítjük a további kezdeményezéseink során. Ami a polgári missziókat illeti, 2012-re nagy céljaink vannak, új koncepciókat, gondolatokat kívánunk kialakítani, fontoljuk, hogy ezeket hogyan tudjuk átültetni a gyakorlatba. Ezt követően folytatjuk a munkát azon, hogy az új válságkezelési folyamatokat hogyan tudjuk kialakítani és átültetni a gyakorlatba. Mindenek előtt azt kell megnéznünk, hogy a jelenlegi mechanizmusok hogyan működnek ezen a területen. Meg kell vizsgálnunk a dokumentumokat is, hiszen 2003-as dokumentumokról van szó, és ezeket összhangba kell hozni a jelenlegi tevékenységeinkkel egy sor. Szakpolitika és iránymutatás született a válságkezelésre, de régebben ezeket felül kell vizsgálni. Annak érdekében, hogy az új műveletek jól működhessenek, további munkákat kell az Európai Unió műveleti központjaiban kialakítani, hogy az új műveletek beindulhassanak. Ezek a legfontosabb feladataink 2012. januárjától, hiszen mindenképpen új műveleteket kell indítani a műveleti központokban. Szorosabban együtt kell működni a partnereinkkel, Ami a, mi, azt gondol, úgy tudom, hogy a kollégák is nyilvánvalóan szintén hozzászólnak és folytatják az edeigieket, és ők is beszélni fognak, és pontosan ismerik a Weimeri kezdeményezés történetét. Egy dolgot szeretnék aláhúzni, a lengyel elnökség végével 2012-re következtetéseket alakítunk ki. Öt ország együttműködésében most nagyobb ez a csoport, de ez nem a végét jelenti az eddigi együttműködésnek éppen a kezdetét. Úgy gondoljuk továbbra is a kis döntések, a kis lépések politikáját kell követni, így tudjuk átültetni a gyakorlatba, és természetesen együttműködve képesek vagyunk a nagy kihívásokat is megoldani, például a biztonságpolitikai és védelmi stratégia felülvizsgálata reméljük elkezdődik jövő évben minden bizonyal. Ez egy nagy kihívás, nagy feladat. Meggyőződésem, hogy ebben a csoportban az önök támogatásával képesek leszünk arra, hogy folytassuk a munkát. Merci, Madame Köszönöm szépen, nagykövet asszony, Fákani úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány információt szeretnék megosztani önökkel. A kolléganőm egyébként nagyon jól elmagyarázta az eredményeket és az elvált eredményeket. Azért szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament mindig a dolgok politikai oldalán áll, a védelmi témákban is természetesen, ahol az tagállamok a hagyomány szerint úgy gondolják, hogy fontos ez az elem. A európai politikai projekt előre vitele területén úgy gondolom, hogy az Európai Parlament mindig is szerepet játszik és ezért mindig is fontosnak tartom, hogy milyen állásfoglalást hangsúlyoznak a jelentésükben. Hasonlóan szeretnék eljárni a tanácsnál, és itt négyen vagyunk, mint nagykövetek, az eredmények tekintetében én a tanács, és természetesen a parlament előtt számolok be a témákról. Biztonság és védelmi politikák területén a kezdeményezés joga tagállamoké és a főképviselője. A tagállamok részéről lehet egy tagállam, lehet a soros elnökség, ugye jelen esetben Lengyelország, lehet egy tagállami csoport. A Weimári kezdeményezésnek is ez az alapja. Tehát alapvetően tagállami csoport. Három tagállam közösen úgy döntött, hogy javaslatokkal fog eleállni a KBVP területén. A szerződés erre lehetőséget ad, tehát a tanács számára ad javaslatokat, és a tanács fog döntést hozni. Mi is jellemzi a Weimári csoportot? E tekintetben Franciaország nevében tudok beszámolni a témáról, ugye ezt nem jobban. Franciaország számára mindig nagyon fontos volt az európai védelem, a két oldalú Szamalói 1998-as két oda egyeztetésen is hangsúlyozta, aztán a Kölni tanácsülésen, aztán 2008-ban a Franciaország volt a soros elnök az Európai Tanácsnak, és következtetéseket vont le decemberben, tehát a Franciaország által vezetett tanács, ami nagyon magas szintű ambíciókat tartalmazott KBVP területén, műveletek, kapacitások, működési módszer szempontjából. Franciaország pontosan ilyen szellemben vesz részt a Weimári csoportban, hiszen számunkra rendkívül fontos az európai védelem. Így tekintek én a Weimári kezdeményezésre, vagyis egy olyan ország, amely számára rendkívül fontos az európai védelem. A kolléganőm nagyon jól elmagyarázta, hogy 2009. júliusában volt egy első találkozó, Lén, de biztos rosszul ejtem ki a város nevét. Mindenesetre ugyanarról az ülésről beszélek én is, mint amit a kolléganőm említett, Sikovszki úr, és Kóstner úr, aki akkor külügyminiszter volt Franciaországban. Az ülésen Franciaország részéről elhangzott, hogy Lengyelországban egy fontos szövetséges látunk, és az Európai Tanács soros elnökeként a Lengyelország előre fogja vinni az európai védelem témáját. Mi támogatjuk majd ezt a munkát. Ezt napi munka követte közösen Németországgal, majd Johannesnek hagyom, hogy bemutassa a német oldalát ennek a témának. Mindenesetre felállítottuk ezt a formátumot, a Weimari csoportot. Először az európai védelemmel foglalkozott csoportról volt szó. Viszont szeretnék arról is beszámolni, hogy a, az európai védelem tekintetében a tanács fogalmazása is változott, hiszen egyre több olyan Európai Uniós tagállam van, amely 2003-tól kezdve európai védelmi missziókban vett részt, vagy egyenesen vezetett ilyeneket. 25 misszió volt már. Tehát most már nem igazán csak ideológiai vagy politikai szinten mozgunk, hanem vannak gyakorlati példák is. És a gyakorlatban vannak olyan országok, vannak olyan tagállamok, amelyek megérthetik, hogy hogyan működnek a missziók. Minél több tagállam, egyre több tagállam szeretne részt venni ezekben, és egyre többen felismerik, hogy milyen hiányosságaik vannak, és ezeket a területeken bizony előre kell számolni. Szeretnék egy példát hozni. A Weimári kezdeményezésben három pillér volt, műveletek, tehát több művelet legyen, konszolidálni kell a meglévő műveleteket, aztán kapacitásépítés a következő pillér, és a harmadik pedig a műveletek végrehajtási kapacitásának a fejlesztése. A kapacitás területén szerény, szerény leszek, de azért elmondanám, hogy a Weimari kezdeményezés párhuzamosan halad egy korábban indított kezdeményezéssel, ami a Gandhi 2010. szeptemberi védelmi minisztereknek a megállapodása mögötte, és ott a miniszterek kimondták, hogy a kapacitást kell növelni, és a Weimari levélben is szerepel ez a téma, tehát a, a kapacitásépítés lényegi kérdés. Most ez benne van ugye a Weimari témában, de igazából a téma a Weimar előtt indult. Mindezzel azt szerettem volna elmondani, hogy a Weimári kezdeményezés indoklása az az, hogy ilyen formában szeretünk volna előrelépni. A három tagállam kezdeményezte ezt, de nem maradt egyedül, és természetesen az Európai Külügyi Szolgálattal, illetve a Főképviselő Szolgálatával együtt dolgozunk napról napra, és 27 tagállam igényét tükrözi ez a munka. Aztán december 1-i külügyi tanácsülésen is láttuk ennek az eredményét. A vita nehéz, nagyon nehéz volt. Két milliméter hiányzott ahhoz, hogy mindenben meg tudjunk állapodni, de nagyon sok témában sikerült véglegesen megállapodnunk, úgyhogy nagyon nagy örömmel számolhatok erről be, hiszen a tanár szintjén nagyon nehéz volt egyeztetni, és amit Beáta említett, most ezt nem fogom megismételni, de majd visszatérhetünk rá, új műveletek perspektívája is felmerült Afrika szarván, Líbiában, Száheli övezetben, kapacitásépítés fontos projektek területén, amelyeket az Európai Védelmi Ügynökség viszelő, illetve néhány tagállam vezet. Annak a lehetősége, hogy javítsuk a műveleti tervezést, műveleti központok felállításával, illetve döntéshozó központokkal. Január végén a külügyminiszteri védelmi miniszteri tanácson született meg az ülés, és 2012-ben meg fogjuk majd vizsgálni, hogy milyen előrelépés történt. Javítani kívánjuk az együttműködést a NATO-val, az Európai Unióval, az ENSZ-el összességében. egy tagállami önkéntes tagállami csoportról van szó, a lengyel elnökség támogatásával, a lengyel elnökség intézményi feladatokkal párhuzamosan, sok tagállam csatlakozásával történt mindez, és végül 27-en, tehát a tanácsban mindenki egyetértőleg támogatta ezt a tervet. Természetesen az eredeti Weimári ambícióknak nem minden témában felel meg ez, de hát szükség volt a 27 tagám egyetértésére, és ez nagy eredménynek számít. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Most a német kollégának ad meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt beszélhetek. Heindl úr, szól éppen hozzá. Amit el akartam mondani, már elmondták az előttem szólók, éppen ezért az 5-6 percet nem is fogom igénybe venni, amelyet én kaptam. Miről is van szó? A közös biztonság és védelmi politika KBVP ugye a közös politikát tartalmazza. A közös politika többet követel meg, mint az egyes érdekek összességét. Arról van szó, hogy a közös érdekeket meg is kell határoznunk. Ezen állandóan dolgoznunk kell, és dolgozunk is, és jelenleg a kihívás abból áll, hogy el kell kerülnünk azt, hogy a forrás hiány miatt, ugye a kötvetési megszületások miatt nem szabad, hogy szem előtt tévesszük a közös érdekeket, és mindenki csak a saját házatájával foglalkozzon. Azt gondolom, hogy a Weimári kezdeményezés hozzá kíván járulni ahhoz, hogy csökkentsük ezt a kockázatot is, hogy a közös politika elemeit a biztonság és a védelem területén megerősítsük. Két dolgot azt hiszem lehet levonni az eddigi civil és a polgár és katonai műveletekből. Mit tanultunk? Két dolgot. Nagyon fontos a tervezés és vezetési kapacitások képítése, hogy megnöveljük a reakcióképességet. Másrészt pedig a szinergiák lehetőségét javítanunk kell hogy a az EU többletértékét garantáljuk, mint ami a katonai kapacitások hálózat építését illeti. Ezen a területen az eredmény, amelyet elért a tanács csütörtökön, az valóban egy előrelépésnek tekinthető. Ez a folyamat sok részből, lépésből áll, de ez a folyamat ezzel a tanácsi döntéssel elindult, és abban bízom, hogy oda vezet, amit a Weimári kezdeményezésben el szeretünk volna élni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt nagykövet úr! Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek ma önökkel, hogy néhány gondolatot megosszak önökkel. Csatlakoznék ahhoz, amit eh, a francia kolléga már említett, szeretném elmondani, hogy Spanyolország és Olaszország, ugye az olasz kollégánk sajnos nem tudott ma jönni, tehát szeretném elmondani, hogy mi miért csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, mert mint spanyolok és olaszok. A Weimeri háromszöghöz miért csatlakoztunk. Röviden szólnék arról, ami a spanyol elnökséget illeti 2010 elején, az első Lisszaboni szerződés értelmében megvalósult elnökség volt a spanyol. Ez egy olyan elnökség volt, amely abból állt, hogy a Lisszaboni szerződést megvalósítsuk, hogy segítsünk a fő asszonynak megfelelő eszközöket, struktúrákat kívántuk megvalósítani. A spanyol program, a spanyol elnökség programa, programja tartalmazott néhány világos aspektust az a kapcsolatban, hogy Európában hogyan kell továbbfejleszteni a védelmi kapacitásokat. Arról is szó volt, hogy folytassuk azt, amit a francia elnökség alatt már elkezdtünk 2008-ban. Mi folytatni kívántuk e, a francia elnökség, ugye a belga elnökség idején is folytatták ezt a gondolatot, ezt a folyamatot, és már az első eredmények megszülettek, volt egy informális miniszteri ülés, védelmi miniszterek informális ülése, és néhány gondolatot megfogalmaztak, és a három Weimári ország <clears throat> a főképviselő asszonyjal szemben, vagy főképviselő asszony bemutatták a <clears throat> Weimári kártájukat, vagy kezdeményezésüket, előterjesztették tehát Leiri Ástán elé ezeket az elemeket, több részről van szó, tehát a Lisszaboni szerződés lehetőségét kibővíteni a cél, méghozzá a KBVP keretében. Több együttműködést akartak az EU és a NATO között, a katonai védelmi kapacitásokat tovább kívánták fejleszteni. Arról is szó volt, hogy megfelelő struktúrákat, intézményeket, amelyek a Lisszaboni szerződésben szerepeltek, hogy ezek megvalósuljanak és megerősödjenek. Egy globális megközelítést szerettek volna követni az Európai Unió külső védelmi tevékenységénél. Nagyon fontos lendületet ebben az összefüggésben. Nos, a asszony, Catherine Ashton, nyilván nagyon fontosnak tartja, saját munkáját jobban tudja majd végezni. A kezdeményezésnek köszönhetően a Spanyolország azon gondolkozott, hogy az ország teljesen támogatja ezt az elvet. Olaszország is kétoldalú megbeszélést tartott a két ország, és azt mondtuk, spanyolok és olaszok, hogy májusban egy levelet intézünk a főképviselő asszonyhoz, és azt fogalmazzuk meg ebben, hogy teljes mértékben támogatjuk ezt az elképzelést, és azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne ezeket a struktúrákat tovább vinni, tovább fejleszteni, ez hogy néz neki? Ez nyilvánvalóan egy olyan hozzájárulás, amely mindenki érdekét szolgálja. Szeretünk volna hozzájárulni a folyamathoz, aztán egy további levelet küldtünk Leléri Ástonnak a KBVP-ről. Azt hiszem, hogy ez 2011 májusában volt, nem elnézést, 2011 szeptemberében akkor már megvolt az öt szerződő ország, az öt aláíró. Ez az informális miniszteri eh, tanácsülés a lengyel elnökség idején volt. A Weimári háromszög öt országot fed le, ez mit jelent pontosan? Már elhangzott a kollégáim részéről. Nem arról van szó, hogy itt egy zárt klub lennénk, amelyhez nem mindenki csatlakozhat. Lehet, hogy még vannak további tagállamok, amelyek támogatják ezeket a gondolatokat, amelyek támogatják tehát ezt a kezdeményezést. De ki kell emelnünk azt, hogy ez az öt ország, az öt legfontosabb EU tagállam, most a lakosság számot, a gazdasági teljesítményt tekintve az öt legfontosabb, legerősebb országgáról van szó amelyek a legnagyobb katonai kapacitásokkal rendelkeznek, és megfelelően hozzá tudnak járulni a védelem továbbfejlesztéséhez, illetve a 25 misszióhoz. Ez az öt ország rendelkezik a legtöbb védelmi felszereléssel, kapacitással. Ez az öt legfontosabb tagállam részt vesz ebben a kezdeményezésben teljes mértékben minő, tehát képesnek érezzük magunkat ahhoz, hogy ezt a gondolatot tovább vigyük, fel vagyunk készülve, a főképviselőasszonyjal szemben is fel tudunk lépni. Most a prioritások ugye megváltoztak a Lisszaboni szerződés következtében. Van ugye az LKS, aztán van egy nagyon fontos eszköz a kezünkben, amely a főképviselőasszony munkájára vonatkozó. Kérdés öleli át. A asszony kötelezettséget vállalt, ezen program mellett teljes mértékben támogatja, mi szeretnénk nekik abban segíteni, hogy elérje a célokat. Itt az Európai Parlamentben ismerik a munkálatokat, tudják, hogy milyen nehézségekkel küzd szembe a főképviselőasszony, az elkáz is nekolt megfelelő kielégítő keretre van szükség, és úgy gondoljuk, hogy itt az idő arra, hogy ezt az eszközt kiegészítsük más elemekkel. Éppen ezért az ilyen kezdeményezések nagyon fontosak, az olyanok, mint amelyről ma beszélünk. Úgy gondoljuk, hogy az időpont nagyon is aktuális, mert az LKS-szel együtt remélhetőleg a KBVP-t tovább fejleszthetjük annak érdekében, hogy az Európai Unió valóban minden megfelelő kapacitást meg ad nekünk. Tehát nem csak a tanács elképzeléseit szeretnénk megvalósítani, hanem az állampolgárok elvárásainak is szeretnénk megfelelni. Aktívnak kell lennünk, fel kell tudnunk lépni megfelelő időben, helyen. Van egy megfelelő keret, megfelelő jogi keret, de itt a konkrét eszközökről van szó, a közös megvalósításról. Ezt szeretnék látni az európai állampolgárok is. Ezt kívánják a legfontosabb partnereink, az USA. Elvárják tőlünk. Ennyi, elnök úr. Szeretném, ha kérdésekre is lenne idő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat, amelyek azt hiszem, hogy megvilágították azt, hogy milyen kontextusban született meg ez a kezdeményezés, és az eredményekről is szó volt. Milyen, kezdem, milyen eredményeket szerettek volna elérni, és az eredmények, ugye múlt héten Brüsszelben hangzott el 27 tagállamra vonatkozó eredményeket, akik egyhangulak elfogadták a konklúziókat, annak ellenére, hogy különböző megközelítés jellemzi az országokat, ezek a különbségek napvilágra is kerültek a tanácskozások során, nagyon fontos szóval emlékezetni, hogy 27 ország egyhangulag fogadta ezeket a konklúziókat. Szeretnénk arra figyelmeztetni, hogy a parlamentben és ebben a szakbizottságban, ami az általános vitákat illeti a KBVP-ről, van, és erről szólt, elég nagy konszenzus van. Vannak különböző érzékenységek, azt hiszem, hogy nagyon jól néhány kolléga hozzászólásából, majd ezeket úgy is kiveheti, többen jelentkeztek szóra. Nos, tiszteletben tartva ezeket az érzékenységeket, ezek léteznek, a mi jelentéseink, amelyeket kidolgoztunk, és amelyekről, megszav, amelyekről szavaztunk ebben a parlamentben. Guatieri úr, jó magam, Guatieri úrat szeretném kimenteni, sajnos Rómában kellett maradnia. Aztán a lézek jelentés, amelyről nemrégiben pontosabban majd fogunk szavazni a következő Strasbourg ülésen. a parlamentben támogatni szeretnénk a védelmi politikát, a közös védelmi politikát. Azt gondolom, hogy ahogy ezt a spanyol nagykövet úr is említette, elsősorban nagyon fontosak az operációk, mert mint a műveletek, a polgári és katonai műveletek, tehát polgári vagy katonai, például Afrika szarvának esetében ugye katonai műveletekről is van szó, minél aktívabban kell támogatni mindezeket a missziókat, vannak persze értékelési missziók. Tudom, hogy az Atalanta misszió kapcsán beszéltünk, aztán az IUTM misszió kapcsán is, ugye a szomáli katonák képzésével kapcsolatos programról is van szó. Most a levonható tanulságok közelítenek az önkonklúziót, és ez lehetővé teszi azt, hogy az egyes műveletek mandátumát kiigazítsuk. Nagyon fontos, hogy intelligens és konstruktív párbeszédet folytasson a két intézmény, intézményünk. Egy egyszerű kérdést tennék fel. Többször említette a a kapcsolatban, amiket múlt héten elfogadtak csütörtökön, az, op- az operációs központ, vagy hadműveleti, vagy műveleti központ, Centre d'Operation, esetleg, ha feloldaná ezt a fogalmat. Ugye vita folyik a különböző tervezési központokról, néha tábornoki központnak jövünk, és szemantikai zavar alakul ki. Milyen operatív központról beszélünk, vagy műveleti központról? A Lizek jelentésben volt egy ilyen centre d'opération, ez igazából egy tervezési, irányítási Uh, no HQ, a franciául ezt használjuk, hogy az angolból a headquarters, tehát operatív uh, központ, vagy főhadiszállás. Tehát jó lenne, ha esetleg, uh, tehát érdekes lenne, hogyha meghatározna, hogy milyen struktúráról van szó, hogy ne keverjük össze a fogamakat hogy Van Orden úr ne gondolja, hogy túl messze mentünk, hogy a London túl sokat engedett, és ne ringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy milyen sokat értünk el. Tehát ezt szeretném tisztázni. Meg is adom a szót Lizek úrnak, az a bizottság alelnökének, és a jelentés szerzője, amely jelentésről jövő héten szavazunk Strasbourgban. Thank you very much, Anna. I will speak it my mother tongue. Köszönöm szépen, anyanyelvemen beszélek. Elnök úr, azt hiszem, szinte mindent elmondott, amit én is el akartam mondani, még amikor szólásra jelentkeztem. Egy néhány kiegészítést tennék, ha megengedik, és egy néhány megjegyzésem lenne mindösszesen. Természetesen nagyon érdekes dolog, hogy a négy nagykövettel beszélhetünk. Sajnos az olasz kép nagykövet nem lehet jelen, de az elnökhöz is fordulok úgy gondolom, hogy a pillanatnyi helyzet még érdekesebb lenne, hogyha adott esetben a brit képviselő is jelen lehetne. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas lehetne ebben az esetben egy véleménycsere a tanács következtetéseivel kapcsolatban. Amit uh, itt már hónapok óta vitatunk, ez a jelentésben is szerepel, a Galtieri jelentésben is szerepel, és hát az általam készített jelentés is ezt tartalmazza. Ez a pénzügyi válság következményei, mint téma. Azt gondolom fontos lenne ezt egy brit képviselővel is megvitatni, hogy ennek milyen következményei vannak itt az Európai Unión belül. Ami pedig a sok munkát illeti, a tanács következtetéseit egy órával ezelőtt kaptam meg, egy rövid áttekintésre futotta csak ezek után. Ezt a mi szándékaikkal fogom összevetni az előző jelentéssel és az azt megelőző jelentésekkel foglalkozva, és elnök úr, John úr, amit mondott az új műveleti központokról, az operational headquarter kapcsolatban, amit gondolt. Hol tartunk ezzel? Mit gondol erről a tanács? Mit értünk ez alatt? Az én jelentésemben számos dolog szerepel. A pooling and sharing mind új divat kifejezés, vagy divatos kifejezés összefüggésében. A pooling and sharing mindenhol szerepel a következtetésekben is, és ami erre vonatkozóan elhangzik a következtetésekben, az mind ugyanabban az irányba mutat. Elmondhatjuk tehát, hogy hasonló módon gondolkodunk kérdésekről, de persze kérdőjelek is felmerülnek ezek után. Gyakorlati szempontból a Weimári háromszög levele óta túl sok minden nem történt. Nyilvánvalóan pontosan értem, hogy a tanácsi következtetések mit jelentenek, de a pooling and sharing során az együttműködés fontos, az EU és a NATO közötti együttműködés is fontos felvetés, koncepcionális szinten is, de hát persze másrészt vannak bizonyos aggályok is. Néhány hónap múlva ciprusi elnökség lesz az EU-ban, és itt gondolni kell a török-ciprusi feszültségekre is ha már ez szóba kerül. Lehet, hogy nagyon kemény szót használtam a feszültség kifejezéssel, de mondjuk nevezzük úgy, hogy hiányzó megértés figyelhető meg, ami pedig a ciprusi konfliktus illeti, ez a nato is érinti. Ezek tehát nagyon fontos kérdések. Az Európai Védelmi Ügynökség, az EDA is nagyon fontos szerephez jut. A jelentéseinkben újra és újra hivatkozunk rá, hivatkozunk arra, hogy a tevékenységi körét ennek az ügynökségnek ki kéne terjeszteni, és ez együtt kell, hogy járjon egy adott költségvetéssel is. A tanácsi következtetések nem tartalmaznak erőteljesebb költségvetést az ügynökség számára, csak a status quo mellett kívánnak kitartani és nem bízhatunk abban csupán, hogy további feladatokat ellát majd az ügynökség ennyi pénzből. Si. Köszönöm szépen, Pasko. Well, thank you very much. First of all... Köszönöm szépen először is. Szeretném elmondani, hogy Guadiari úrnak otthon kellett maradnia, és engem kért meg, hogy ezt osszam meg önökkel. Nagyon sajnálja, de hát otthon problémái vannak, és kérte, hogy ezt közöljem önökkel. Több kérdésem van. Az első egy koncepcionális probléma. Európai Uniós országokat, tagokat, európai, tehát eurozóna, euróvezeti országokat meg tudunk különböztetni, de hát a biztonság az láthatatlan, és itt koncentráljuk a döntéseket az euróvezet országok részéről, viszont mind a 27 tagállamnak úgy kell tekintenie a biztonságra, mint ami egyenlően érvényes mindenkire. Ezt a potenciális fragmentációt a két szint között hogyan közelítik meg? Ez az első kérdésem. Második. Hogy tudjuk megelőzni azt, hogy drasztikusan csökkenjen a katonai kiadás egész Európai Unióban? Tudjuk, hogy vannak kihívások, tudjuk, hogy ezekre választ kell adnunk, de hát ugyanakkor drasztikusan csökkentjük a védelmi költségvetésünket. Kapacitásokról beszélünk, de hát milyen pénzből, ha nincs pénz? Harmadik kérdés. A Weimar csoport tevékenységének a sikerét hogyan értékelik? mondjuk például a katonai kiadások csökkentésének a leállítása, ez lehetne egy, egy eredmény, de melyek azok a célok, amelyek ténylegesen meg, amelyek alapján meg lehet ítélni, hogy sikeres-e a vállalkozás, vagy sem, ez egyértelműje, vagy sem. És mi van Nagy-Britániával, ahogy Lizek úr is mondta, van pénzük, és részt vetnek ebben? Persze Fanorden úr majd biztos megosztja velünk a, az információt, és lehet, hogy egyáltalán nem ez a helyzet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Dafur. Um, I'd like to... Szeretnék. Egy konkrétan rákérdeznék a német nagykövet megállapításaira. Németország az egyik aláírója ennek a levélnek, ez arra vonatkozik, vagy azt, arra is utal, hogy mostantól Németország megváltoztatta az álláspontját? a védelemmel kapcsolatban, és most kész arra, hogy aktív szerepet vállaljon abban, hogy támogassa a biztonsági és védelmi műveleteket az Európai Unió keretei között? És valamennyiükhöz fordulok a kérdéssel, milyen következtetéseket vonnak le. Konkrétan kérdezem, konkrét következtetéseket vonnak le abból, ami Líbiában történt, a líbiai fellépésből. Köszönöm, Rajner asszony. Oui, mais, uh, merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Németül fogok hozzászólni ma. olyan helyzet alakult ki, hogy megszületett ez a kezdeményezés, ami egy üdvözlendő dolog, fontos ötletek adottak ebből, ösztönzések is. Hát amik utána jöttek a következetések, például, azok csalódást okoztak. Persze nagyon szép dolog, hogy elindítunk valamit, de hova jutunk ezzel? Végre valamikor ki kéne jelenteni, van itt egy ország, amelyik nem akar beszállni ebbe, maradjanak magukra, mi pedig haladunk. És ezzel ne csak fenyegessünk, hanem lépjük meg. Tényleg, persze beszélni lehet sokáig, de közben minden tönkre megy. Még egy néhány tanácsi elnökségig folytathatjuk ezt, még három-négy évig is húzzuk vele. De akkor nem kell utána közös védelmi politikáról beszélni, akkor leállítjuk, azt mondjuk, hogy van egy néhány polgári missziónk, de ehhez nem kell a közös biztonság és védelmi politika. ezt a szolgári területen a bizottság is kezelni tudja, akkor nem is kell az egész. Tehát hiányzik az őszinteség. Az eurónál ugyanez a helyzet. Az egész vitában végre őszintének kell lenni. Kaspur is elmondta. Tehát kemény időket élünk, kevés a pénz, üresek a kasszák, és Németország egyedül nem menti meg a világot. Franciaország se fogja egyedül megmenteni a világot. Miért nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy kiálljunk és azt mondjuk, aki be akar szállni, azzal együtt megcsináljuk. Dafur is említette, a líbiai háború rámutatott arra, hogy hol vannak a hiányosságok. Ha ez nem volt elég lecke, akkor mi hiányzik még? Mennyire szűkösnek kell lenniük a költségvetéseknek, még hogy rájöjjünk valamire. Minek kell még történnie? Ezért a kérdésem, már mondtam tulajdonképpen, Különbözőképpen gondolkodhatunk a dologról, de őszintébbnek kéne lenni mindenképpen, és ha konkrétumokkal kezdünk, akkor azzal többre jutunk. És a végén egy kis reklám helye a parlamentben azt mondják, persze könnyű elfogadni valamit a parlamentben, de azért holnap a Stiftung Wissenschaftlich Politik, a Public Institute of for International Affairs és a Párizsi partnerintézetünkkel egy közös rendezvényünk van. Három konkrét pooling and sharing projektet mutatunk be. Bütikofer úr fogott beszélni a nevünkben, ez azt jelenti, nem csak beszélni akarunk erről, nem olyan könnyű a dolgunk ebben, hanem konkrét projektekkel is készülünk. felszólítjuk mindenkit, tehát legyünk végre őszinték. Alors, Monsieur Van Orden était très Van Orden úr nagyon várja, hogy felszólhasson. Én a frakciócsoportok méretét szeretném tiszteletben tartani, de hát tudom, hogy nagyon eredeti lesz a hozzászólása, és biztos, hogy nem fogja megismételni azt, amit eddig már elmondtak. Uh, merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Először is a négy nagykövetnek szeretném elmondani, akik egyébként kiválóan bevezetőt tartottak. És persze a legérdekesebb dolgok mindig a találkozók végén derülnek ki, mint a kártyajátékban. A Weimarral kapcsolatban ugye az Európai Uniót lehetővé teszi, hogy globális szereplő legyen, és támogatja az európai polgárságot vagyis semmi köze a katonai kapacitásokhoz, vagy ahhoz, hogy katonai témát hozzátennék más témákhoz, e, ennyi. Alapvetően néhány kérdésem lenne először is. Konkrétan a francia nagykövet úrnak tenném fel a kérdésemet. Azt mondja, hogy Franciaország mindig is az európai megközelítést támogatta. Ez igaz, csak nem működik és akkor mindig a NATO-hoz fordulnak, ahogy ezt láttuk Boszniában például, Líbiában, illetve hogy újra csatlakoztak a szövetségesek integrált katonai erejéhez. Szintén a francia nagykövet úrhoz intézném ezt a kérdést. Hogyan tudja összeegyeztetni azt, hogy egyértelműen szuverenitása van a francia elnöknek, azzal, hogy a védelmet integrált módon kellene megközelíteni, amit itt hangsúlyoz. Tehát én nem tudom, hogy hogy ez a két dolog együttműködni. A lengyel és német nagykövetekhez intézem a következő kérdésemet. Líbiát említették. Miért nem tesznek több erőfeszítést a NATO-ban? Integrációról beszélnek, de hát itt van ez a nagy teszt, a libiai művelet, és itt nem voltak sikeresek. Németország politikailag, katonailag is, Lengyelország katonailag, forrásaik megvannak, de nem használták ezeket, erre szeretnék választ kapni. Mindennyiukhoz intézem a következő mert A jelenlegi vita arra vonatkozóan, hogy adózási jellegű beavatkozás lesz lenne szükség az Európai Unió szintén. A védelem szempontjából is ezt szeretnék követni? kikéri az EU-t arra, hogy vállalja ezeket a missziókat, amelyekről beszéltek január, januári ambíciókról beszéltek, hogy új kezdeményezéseket indítsunk, de hát a KBVP missziók története pontosan az, ahol más intézményekhez fordul az Európai Unió, és inkább a többi intézményt hívja föl, hogy kérje föl az Európai Uniót, hogy tegyen valamit. Tehát önök a kérelmezők, akik lehetőségeket keresnek, ahova ki lehet űzni az európai zászlót. Nem hiszem, hogy bárki önökhöz fordul, és azt mondaná önöknek, hogy maguk tegyék ezt meg, mert senki más nem tenni ezt meg. Végül is az elnök úr által felvetett kérdés, és ez engem is nagyon vonz, a pontos központnak, a hadközpontnak a definíciója. Tehát mi is az lényegi különbségek között, illetve a műveleti főhadiszállás terminus között. Köszönöm, elnök. Angol kis képviselő. Köszönöm, Καταρχήν, να μου επιτρέψετε να εκφράσω μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το πού μας πάτε. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon aggódom, amiatt, hát nem tudom, hogy, tehát amiatt, hogy milyen útvonalat, vagy milyen utat kíván velünk követetni. Én eh, látom, hogy ön hova akar minket jutatni. Hol vagyunk most? Hol tartunk? Nos, ami a konfliktusokat, konfrontációkat illeti, egyre élesebbek a különböző országok között, a kapitalista Európai Uniós országok között, mi ezt megérjük, megéljük. A jövőben is meg fogjuk élni ezeket a helyzeteket, ami a december 9-i csúcstalálkozat illeti. Nos, hát nagyon szépen köszönöm. Kiváltképpen Fernández Arias nagykövet úrnak Spanyolországból, mert az az érzésem, hogy ő volt a legőszintébb önök közül. És ő mutatta be legvilágosabban azt, hogy mi történt. Elmondta az igazat végül is. Megtalálták az öt legerősebb kapitalista országot, ezek az országok egyetértettek egy keretben, hogy aztán ezt a, a másik 22-re rákészítsek el, semmi különleges, semmi új nincs a nap alatt. A kérdés az, az, ami elfogadhatatlan, az az, hogy ezt úgy mutatják be, hogy ez egy késztény, és az európai nép nevében hozták létre. Megkérdezték a különböző tagállamok lakosait, feltették ezt a kérdést, meg akarták tudni, hogy akarják-e ezt. Hát, ami az intervenciós erőket illeti, szabad ölniük is? Hát nem tudom, senki nem beszélhet az Európai Unió népei nevében. Ez egy konkrét kérdés, amelyet önhöz intézek. Következő van szó. Ön azt mondja, hogy három ország elindította a Weimari kezdeményezést. Rendben. Tisztelt Szabizacsak elnök úr azt mondta, hogy a Weimari konklúziók a 27 tagállam konklúziói. December 1 konklúzióval. A spanyol nagykövet azt mondja, mi vagyunk az öt leghatalmasabb ország, a többieket majd meglátjuk. A kérdésem a következő. A Weimari kezdeményezést megerősítik-e, vagy nem? Onnantól kezdve, hogy jóvá hagyta a 27 tagállam. Második dolog, azt mondják, hogy az öt állam megállapodott, egyetértett a, a hadiparral is, tehát a 20 másik ország, majd az ipari ágaikat is megfelelően igazítják ki például az európai fegyverkezési ipart, ezt hogy érinti? Most ez a drónokat, a helikoptereket, a személyzetet illeti, a hajókat, személyzet nélküli, tehát legénység nélküli hajókat. Ez mind a vámeri megállapodás része, vagy ez más dolog? Nem értettem pontosan, hogy mi indokolta a líbiai műveletet. Mi indokolta jogosságát, ami az európai fegyveres erőket illeti Líbiában, a háború idején. De hát a háborúnak vége már, miért vannak még ott európaiak? Mi indokolja egy eh, európai katonai műveletet Európában? <clears throat> Pontosítani, mondja az elnök, nagyon pontos dolgokról beszélnünk. A spanyol nagykövet úr az hat legnagyobb országból ötről beszélt, a leg legfontosabb védelmi költségvetéssel és e, ipara beszélnek, nem az öt leghatalmasabb, legfontosabb országról beszélt, aki rákényszeríti véleményét másokra. Nos, a három ország, ugye 27-en írták alá a múlt heti tanácsülésen ezt a megállapodást, sajnos nem. Most ön a spanyol nagykövet nyilatkozatára van rá e, hangolva, most ami a libiai műveletet illeti, Ugye KBVP műveletről van szó, ami polgári művelet is lehet. Soha nem küldtünk európai katonákat Líbia földjére. Kérem, hogy javítsák ki, ha rosszul értettem volna ezt, de Jányesz úr. Eh, eh, Köszönöm szépen. Azt gondolom fontos volt ez a magyarázat. azzal is egyetértek, amit a kolléga mondott az imént. Megszülettek tehát a következtetések december 1-ével, ami Líbiát illeti, az EU ott beavatkozott, ott a biztonsági politika reformja is szóba került, illetve a határok ellenőrzése 2012. januárjában egy új tervet dolgoznak ki, amely az együttműködést célozza, és Líbia visszaszerzi a szuverenitását, de hát a nagykövet erről is beszélt. Nem a felszabadítási misszió az, amiről itt beszélünk, amit a NATO ölelt fel, hiszen ennek már vége van. Ez most már nem az EU hatásköre végül is. Ezt most, eh, ahol tartunk, ott egy néhány európai ország, EU tag is van közöttük, folytatja nagykövet hölgy és urak, hallották, amit a képviselők elmondtak, a téma újra és újra napirendre kerül, hogyha biztonsági és védelmi politikáról beszélünk, akkor tudjuk, hogy mennyire fontos és érzékeny témáról beszélünk. Ez mindig is az volt. Emlékeztetni kell arra, és ez tulajdonképpen csak ismétlés, hogy 15 évvel ezelőtt a parlamentben még tabunak számított, akkor még erről nem is lehetett beszélni. Voltak bizonyos frakciók, képviselők, országok itt a parlamentben, akik gondoskodtak arról, hogy erről még beszélni se lehessen. Tehát a közös védelmi és biztonsági politikáról. A második megjegyzés, tehát itt nagyot haladtunk. A második megjegyzésem a Weimári kezdeményezés nagyon fontos aspektusokat ölel fel, és rámutat arra is, hogy Lengyelország mennyire törekszik a haladásra ezen a területen, de ez persze nem az első kezdeményezés, amelyeket nagykövetek indítottak, már voltak mások is, és azok is bátrak voltak maguk idejében. Itt nem a kapacitások javításáról beszélünk katonai vagy polgári területen csupán, nem csak arról beszélünk, hogy a logisztika vagy a szervezés legyen jobb, vagy hogy a jogi hátterét vizsgáljuk önmagában. Egyszerűen arra van szükség, hogy egy nagyon érzékeny területen ösztönzésekre van szükség, és együttműködésre van szükség, pedig ez a nemzeti szuverenitás területe. Számos parlamenti képviselő egyébként azt mondja, hogy itt mindenképpen haladnunk kell, ezért a Weimári kezdeményezése a három vagy az öt ország részéről egy nagyon fontos dolog. Aztán még egy megjegyzés, az előttem szóló kollégákhoz fordulok ezzel. A nagykövetek egyértelműen elmondták a Weimári kezdeményezést, hogy javítsanak ki, ha nem jól mondom. De ez a kezdeményezés arra tesz javaslatot, hogy szülessenek megállapodások, az öt ország között, amiket a tanács ratifikál. Vagy pedig egy megerősített, strukturált, folyamatos együttműködés alakul ki az ezt elfogadó országok között. Lehet ez öt, vagy három, vagy öttel több, vagy hárommal több, de talán csak öt. Vagy akár az egész EU is. Ezt nem is kell külön ismételni az önkéntesség alapján kell haladni. Ha szeretnének az ország, akkor vegyenek részt benne. Később is. Nyitva áll a lehetőség. Baszko kolléga az imént, és ez az utolsó megjegyzésem, a hiányról beszélt. Nyilvánvalóan mások előtt is hiányról panaszkodtunk, ezért aztán egy közös politikát akartunk ez az oka, amiért ezt akartuk, ha egy harmonizált közös politikában meg tudunk állapodni, akkor a dolog olcsóbbá válik, hiszen akkor nem kell a 27 költségvetésben számolgatni, de mindenki egyelőre a saját iparát támogatja, a saját csapatait támogatja, a saját személyzeti politikáját csinálja. Ha összeadjuk, hogy erre mit költünk, akkor bőven elég a költségvetés az Európai Unióban, amit védelemre fordítunk. De hát nem adjuk össze, mert mindenki a saját háza előtt söpröget. Itt van az Európai Védelmi Ügynökség, amelyik igyekszik vizsgálni ezt a témát, és az összes aspektust figyelembe venni. 25 különböző víziót, de egy közös biztonsági és védelmi politika egyenlően nem született. Van Orden úr ezt nem szeretné, mások viszont szeretnék. És ezért aztán azt gondolom, hogy tartsunk ki a közös biztonság és védelmi politika mellett. Az Egyesült Királyság nem kíván részt venni a Weimári kezdeményezésben, de volt a szamalói megállapodás. Lehet, hogy Cameron úr valamikor egyébként jobb meggyőződésre jut, és azt mondja, hogy valamilyen kezdeményezésben részt is vesz. Ugyanis a kockázatok és a fenyegetések mindenkit érintenek. A negyedik pont, ez az utolsó, ez az újfajta kontinuitás és láthatóság oda vezet, hogy a missziók egyre jobbak lesznek, és ez már nagy eredmény lenne önmagában is. Most a történelmi témát, ha nem térek ki, hiszen az nem vezet semmire önmagában. Ne térjünk vissza tehát az 1914 és 45 közötti Európához. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló, Kamber Bedeman úr. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Három pontot, ha megengedik. Az első, amikor volt egy közös külésbiztonságpolitikai programa, Schumannnak annak idején a francia külügyminiszternek le kellett mondania, nagyon érdekes történelmi anekdóta ez, mert ugye én ellenzem az egységes európai hadsereget, és úgy látom, hogy pedig önök errefele haladnak. A második kérdés, amit föltennék. Ami a katonai kapacitásokat illeti, amelyekkel felkívánják ruházni ezt a katonai eurót, úgy nevezném, hány érkeznek a NATO-ból? NATO forrásokat használnak fel? Mindenki a NATO-ban van önök közül, tehát lehetne vagy pedig önök azt állítják, hogy új kapacitásokat és új erőforrásokat fognak, nem csak kvázi a nato rabolják ki. A harmadik a, nagy, a lengyel nagykövet asszonynak, ha lehet. A NATO vette meg az önök szabadságát, amikor a vörös bárónő, Ásten bárónőt hívom, vörös bárónőnk, amikor önök a Szovjetunió égisz alatt voltak a NATO, önöket támogatta. Miért kívánják alásni a nato -t? Hiszen a vörös bárónő ott kampányolt nálunk a nukleáris lefegyverzését. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Hát, hogy koherens legyen, azt hiszem, jó lenne, ha Van Oden úr együtt vacsorázna. Jeffrey, azt mondtam, a, a francia államelnök koherenciáját elősegítendő. Jó lenne, ha együtt vacsoráznánk mi ketten Jeffrey Van Alden Franciaországban. Majd az a bizottság nevében meghívlak. Tisztelt nagykövet asszonyom, kezdi esetleg? Ja myślę, że zacznę od... Uh... szépen. Az első olyan kérdéssel szeretnék foglalkozni, amit gyakorlatilag mindegyik hozzászóló föltett a Weimari kezdeményezés és a siker, hogyan lehet mérni ezt a sikert, illetve minden tagállam támogatja valóban a kezdeményezést. Azzal kezdeném, hogy az a három állam, amely a kezdeményezés mögött áll, történelmileg teljesen különböző, és az európai építkezés szempontjából is egy egészen különbözőek az elképzelései. A gazdasági és demokratikus fejlődésnek is más-más fázisát éli ez a három ország. Az a tény, hogy ez a három állam, illetve ezeknek az államoknak a miniszterei asztalhoz ültek és a közös kül, közös védelmi és biztonsági politikáról beszéltek, magát ezt a tényt is sikernek tekinthetjük. De nem ezért indítottuk ezt a kezdeményezést, nem azért, mert megszületett ez a bizonyos levél. Igazából több nagyon konkrét elemet tartalmaz, és konkrét elképzelést tartalmaz ez a e, kezdeményezés. Egyrészt az Európai Unió és a NATO közötti együttműködésre vonatkoznak ezek az elképzelések, aztán kapacitásépítésre, európai védelmi kapacitás képítésére. Ezek a specifikus célok az Európai Unió tekintetében is eltérnek az NATO kapacitásaitól. És az a tény, ezt hangsúlyoznám, hogy Lengyelország is részes ennek a csoportnak, igazából ez az oka, és továbbá a lengyel elnökség támogatása az oka, hogy a tagállamok aláírták a kezdeményezést, hiszen Lengyelország garantálja, hogy az Európai Uniónak fontos szerepe van a védelmi politikában és annak megvalósításában. Az Európai Uniós missziók egészen mások, mint a NATO missziók. A mi eszközeink nem csak a védelme, védelemre korlátozódnak, hanem a mi missziónk fejlesztési, humanitárius, diplomáciai, valamint polgári és katonai kapacitás építésre is koncentrálnak. A NATO-hoz képest ez eltérés, és ezt látnunk kell, hogy itt miben az eltérés. Az Európai Unió olyan eszközöket kínál föl, olyan eszközöket használ és olyan föl, amelyek nem használhatók fel támadásra. A mi biztonsági, külső biztonsági zónánk területén a fejlesztésre koncentrálunk. A három, illetve most már öt tagállam szoros konzultációt folytatott az összes tagállammal. Egy tagállam sem maradt ki a konzultációs körből. Mindenki, mindenkivel beszélt, a baloldalon ülő kollégám is minden kollégával egyeztetett a KBVP keretei között. Nem csak a Weimári csoport felállásra korlátozott ez a három, tag, három országra, hanem ezek az elképzelések már korábban is elhangzottak különböző fórumokon. Viszont a következtetésekben konkrétan szerepelnek ezek az elképzelések. 27 tagállam megállapodott a következtetésekben arra vonatkozóan, hogy a három, illetve öt Weimári csoporttag elképzeléseit fogják követni, vagyis együtt fogunk dolgozni egy 27 tagú bizottság keretei között azért, hogy megvalósítsuk az elképzeléseket. A Weimari levélben szereplő elképzelések és javaslatok, illetve az ezt követő kezdeményezések így kapnak értéket. Hiszen arról van szó, hogy olyan költ, egy szorosabb vagy csökkentett költségvetési keret között kell dolgozni, egyedi tagállami részvétellel, ahol szintén korlátozottak a költségvetési eszközök, de így kell, hogy érteket adjunk a kapacitásoknak, és uh, a katonai kapacitásainkat optimalizálni kívánjuk illetve a védelmi kapacitásainkat Európán kívül. Ez nem zárja ki, hogy a NATO-val együttműködjünk, sőt, uh, az Európai Unión belül minél szervezettebb, minél fejlettebb az együttműködésünk, annál jobban tudunk együtt dolgozni a NATO-val is, és annál jobban tudjuk támogatni a nato tevékenységeket is, európai kapacitással. Felmerült a, az együttműködés a NATO-val a pooling and sharing keretei között, illetve hogy a következtetésekben mi szerepel erről a témáról. Itt arról van szó, hogy a katonai kapacitásra különböző szintjein dolgozunk, elkívánjuk kerülni a párhuzamos kapacitásépítést, elkívánjuk kerülni azt, hogy a NATO és a az Európai Védelmi Ügynökség egymásról másolja a terveket. Ugyanakkor azt is biztosítani akarjuk, hogy például az Európai Védelmi Ügynökség által kezelt tervek, projektek nyitottak legyenek a külvilág felé. Tehát nem kell teljesen, hogy elkülönüljenek az EU-s és a NATO projektek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést tettek fel. Kicsit pontosítanám a Centre d'Operation és a headquarters között, többen tekintek a központ és a főhadiszállás között, operatív központ. Két alapvető különbség van. Az OHQ, ez az operatív vagy műveleti főhadiszállás nem létezik, a központ viszont igen. Amikor műveleti központról beszélünk, nem arra van szó, hogy egy új struktúrát kívánok létrehozni, már működő struktúrákon alapuló munkára van szó. Work on existing structures. William Hague javaslatát eh, idézem most a külügyminiszterek tanácsának július üléséről. Eh, olyasmiről beszélünk, amely esetleg ambíció vagy cél lehet, más esetben azonban olyasmiről beszélünk, ami létezik. Tehát egyhangulag elfogadták 2004-ben ezt a központot. A szeles talán egy terv. A második különbség valószínűleg az ambíciók szintje, az intenzitás szintje. A, köz, a műveleti központ, ahogy ezt 2004-ben létrehozták, lehetővé teszi bizonyos mm, polgári vagy katonai műveleteket irányítsunk, lehetővé teszi hogy részt vegyünk a tervezésben, az operatív tervezésben, méghozzá a 27-ek egyhangú döntésének konszenzusán alapulva. Egyetemű az, hogy a műveletek szempontjából meg lehetnek katonaik vagy civilek, de ezek intenzitása nem felel meg a 30 ezer fős EU hadsereg elképzelésének. A kül, az újdonság egyszerűen az, hogy a tanács egyhangulag úgy döntött, hogy felel, Egy 2004-es döntés határozatot életet tölt meg. Itt most konkrét applikációról, alkalmazásról van szó. A másik téma, amely néhányukat frusztrálja, másokat félelemet tölti el, ez az, hogy, hogy elég magas, vagy, vagy túl alacsony volt az ambíció, most minden tagállam, a Weimári országok is együtt azon gondolkoznak, hogy egy hangulat kell erről a kérdésről dönteni. Azt hiszem, hogy idézőjelben a siker, az első de- december 1 siker, de minden hangulat született, a válság, a sorsválság idején, gazdasági válság idején nincs elég tagállami forrás. Ez a döntés még csak valami, mégis valamiféle ambícióról, tesz bizonságot, ugye most Afrika szarvában, a száheli térségben, Líbiában is potenciálisan vannak úgymond hadműveleti areálok. Ugye most semmi konkrétumról nincsen szó igazából, sokszor az intézményi vitában elvész a lényeg. Most a konklúzió, illetve az Európai Védelmi Ügynökség döntése azt határozza meg, hogy néhány európai kapacitásosító projektet szeretnének útraindítani a részvevő tagállamokkal, akik nyilatkoztak arról, hogy például mm, járműszállító anya, vagy a repülőgépeket bocsátanak rendelkezésre, például az orvosi segítségnyújtás kapcsán. A döntés, amit meghoztak, ugye 27-en döntötték meg, döntöttek erről, ez nem jelenti azt, hogy nem folytathatnánk a kapacitások javítását, a tervezési kapacitásaink javítását, tehát gyakorlatilag a műveleti központon alapulni. fúr, a libiai kollektív gyakorlat, tanulság. Az első tanulság, amit levonhatunk, ez az a kérdés, hogy az európaiak az Európai Unióban és a NATO-ban nem rendelkeznek megfelelő kapacitással, tehát um, ezért van ugye többrekvés kapacitás növelése Második, ha polgári vagy katonai műveletet kívánunk elindítani, nincs megfelelő reaktivitásunk az Európai Unió részéről. Ami a tervezést, az elővetítést, a katonai válasz gyorsaságot illeti, most a műveleti központnak lenne a szerepe új műveleteket megtervezni, amelyek az első lépést jelentik a válaszadásban. Nem értek egyet Branner asszony az a kapcsolatban, hogy mindent el kellene ö, felejteni. Most, ami a KBVP illeti, azért ott elég jelentős szerepe van a különböző műveleteknek, még a civil területen is. A KBVP többletértéket jelent például a bizottsági fellépésekhez képest, amely fellépésenek politikai, célzottabb, amely közvetlenebbül vesz, vonja be a tanácsot látható módon, és amely egy olyan elem lehet, amely egy a bizottsági eszközökkel garantálná a reakciót. Van Olden úr, ami francia stratégiai opciót illeti, hmm, Nicolas Sarkozy, ugye, a 2008-as francia védelmi fejkönyvre reflektál Sárközi. A nyolcas bekezdésben az szerepel, hogy az európai védelmi politika szempontjából Franciaország több területen vállal fel feladatot. A teljes Franciaország NATO tagsága nem jelenti azt, hogy ne dolgozhatnánk egy európai védelmi rendszert. Néhány, mint ha, ember, mint ha úgy gondolná, hogy, a, hogy most mi az európai védelmi Mm, területet akarnánk kiterjeszteni. Nos, hát mi szeretnénk azt bemutatni, hogy egyszerre vagyunk az EU-ban, meg a NATO-ban, és egyik a másikat nem zárja ki. Egy szívesen elküldöm önöknek a francia államelnök összes beszédét. Franciaország nem veti el ezt az ambíciót, az európai védelmi ö, politikát. Tehát vagy az ENSZ, vagy az érintett országok kérésre reagál az EU Nálunk a kereslet határozza meg a mi részvételünket. Líbiában is ez volt a helyzet. A líbiai választott hatóságok kérése rementünk oda. Campbell Bannerman azt mondja, hát hogy a NATO-tól elvonunk-e csoportokat. Ezek a csoportok sem a NATO, sem az EU-nak nem eh, tulajdonai, a tagállamok tulajdonai, ha úgy tetszik a NATO szövetséges, szövetségeseinek a forrásai. Tehát a tagállamok döntenek arról, hogy az erőforrásaikat egy valamely szervezet missziónak rendelkezésre bocsátják, vagy másokéra. Meg vagyunk arról győződve, hogy a KBVP tovább is jelentős lesz, a politikai választás, a szövetség mellett történő kiállás, a szereplők igényei, kérései, vannak olyan polgári, illetve katonai missziók, amelyeket a NATO mellett az EU tud megvalósítani. Ha kifejlesztjük az európai belüli kapacitásokat, akkor tehát a tagállamok döntenek az erőforrások elosztásról, nem a NATO-tól vennénk el. <coughs> Köszönöm szépen a Weimári háromszög nagykövetei vannak majd meg a spanyol kollégánk, de tulajdonképpen a 27 tagállamnak kéne itt lennie, hiszen egyhangú döntés született. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem beszélhetünk továbbá Weimári, vagy nem kéne Weimári kezdeményezésről beszélni, hanem egy konszenzus született, és ez egy döntéshez vezetett a tanácsnál. A tanács döntése nem jelent párhuzamosságot. Ez nem jelenti, hogy konkurálnak a NATO-val, egészen más csapás irányba indul el. A, csa, a KBVP csapás iránya kisebb intenzitású válságokra vonatkozna, amelyek megoldásában a NATO nem kifejezetten érdekelt, vagy nem a megfelelő eszközökkel rendelkezik a NATO. Ha megnézzük például az afgán rendőrök kiképzését, ha megnézzük az EU grúziai fellépését, akkor ezek nagyon konkrét feladatok, amelyeket eh, az EU tud megoldani ebben az összefüggésben. A nem Weimári kezdeményezésről beszélek, ezt tudatosan teszem, itt egy tanácsi döntésről van szó, nem a NATO forrásait veszik igénybe. A francia kolléga elmondta, a tagállamoknál maradnak a, az erőforrások, és a tagállamok a művelet függvényében, a követelmény függvényében döntenek, hogy milyen szervezetet bocsátanak rendelkezésre. A pooling and sharing, vagy amit a NATO ezen a területen csinál, az nem ö, konkurenciát jelent, hanem kéz a kézben jár, és nagyon szorosan együttműködnek a NATO-val itt valamennyien. Ami pedig a német részvételt illeti, elkötelezett részvételt, igen, tisztelt képviselő úr, hát mit mondjak, Németország azon kevés államok egyik az EU-ban, amely minden KBVP misszióban érdemileg részt vesz. Koszovóban ott vagyunk, Grúziában ott vagyunk érdemi módon, minden más területen ott vagyunk, az Atalantában is részt veszünk, és gyakorlatilag mi biztosítjuk, biztosítjuk az erőközpontját ennek a műveletnek, ezért nem vagyok biztos abban, hogy azok az információk találóak, amelyekkel rendelkezik a Líbia vitát. Most nem akarom lefolytatni, nem hiszem, hogy ez észszerű lenne itt, de természetesen készek vagyunk arra, hogyha egy ilyen KBVP misszió lesz Líbiában, akkor mi készek vagyunk arra, hogy részt vegyünk. Nem lehet kérdéses. És nem hiszem, hogy a KBVP-nek vége van az a siker, amit elértünk csütörtökön, hogy mind a 27 tagállam a projektben együtt akar működni, ez szerintem egy nagy nyereség, őszintén szólva. Ami pedig a tanácsi határozatot döntést illeti, egy folyamatot indít ezzel, amely január végén egészen konkrét eredményekre vezet majd. A Afrika szarvánál gyakorolandó misszióról beszélek, ez lesz az első lépés, és majd továbbiak is követik, biztos vagyok benne. Ami a folyamat végén látható, azt nem tudjuk megjósolni pillanatnyilag, de szerintem hibás lett volna az a döntés, hogyha becsukjuk az ajtót, a befogadással szemben is szűk körben haladunk tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, hiszen úgy gondolom, hogy a rendelkezésünkre álló idő már lejárt. Azért néhány kérdésre szeretnék reagálni. Néhányan rákérdeztek arra, hogy igazából költségvetési megszorítási időkben hogyan képzeljük el ezeket a vállalásokat, kapacitásépítést, stb. Azok a projektek, amelyekről beszámoltunk, és amelyek a pooling and sharing körébe tartoznak, még fontosabbak pontosan egy ilyen időszakban. Néhány adatot szeretnék adni. Nem arról van szó, hogy emeljük a költségvetési keretet, hanem észszerűen kívánjuk felhasználni a rendelkezésünkre álló eszközöket. A 27 védelmi költségvetés összesen 200 millió eurót, tehát 200 milliárd eurót képvisel Gyakorlatilag ez a két harmada az Egyesült Államok védelmi költségvetésének. Viszont hasonló Kína, Japán, India, Oroszország és Szaudarábia költségvetési arányaihoz. Tehát ezek nagyon fontos, jelentős összegek, és jól kell tudni felhasználni ezeket az összegeket. 1 millió 700 ezer katona működik Európában, ebből csak 70 ezer dolgozik a NATO, az ENSZ keretei között, úgyhogy érdemes esetleg végig gondolni, hogy jól használjuk-e föl a személyi állom, állományunkat. Fenorden képviselő rákérdezett, hogy van-e értelme európai védelmi politikának, és hogy ennek az a, célja, hogy globális szereplő legyen Európa. Az biztos, hogy Európa nem lehet globális és hiteles szereplő, hogyha nincs hiteles védelmi politikája. Nem arról van szó, hogy az európai polgárságot kell megerősíteni. Fordítva, az európai polgárság várja el és kívánja ezt. Végül nagy figyelemmel hallgattam Angurakis képviselő hozzászólását két igét mondott, amikre nagyon felfigyeltem. Parancs és gyilkolás. Két ilyen szót említett, de hát ezek nagyon-nagyon messze állnak az Európai Unió alapítónak a gondolatairól. Nem arról van szó, hogy megparancsolnánk bármit, hanem meggyőzzük azt, aki nem ért esetleg együtt velünk, és nem gyilkolásról van szó, hanem éppen, hogy életeket mentünk meg. Úgy gondolom, hogy ha forrásokat egyesítjük, annak nem az a célja, hogy őt nagy ipari vállalkozást támogassunk, nem, pontosan az a célja, hogy nagyobb előnyökhöz jussunk, hogy észszerűbben tudjuk felhasználni a saját befektetéseinket és a saját ipari kapacitásainkat. Olyan katonai műveletekről beszélünk, amelyekkel az Európai Unió a béke védelmét szolgálja. Köszönöm. Önök, hölgyem, uraim, nagykövet hölgy és nagykövet urak, köszönöm szépen, köszönöm a részvételüket. Strasbourgban a jövő héten a plenáris ülésen Ashton asszonyjal fogunk majd eszmecserét folytatni erről a témáról és a következtetésekről. Ma a délutáni ülésünknek a következő munkája, a következő témája Claude France Arnóval és Stefan Abrial úrral fogjuk lefolytatni. Nagykövet uraknak köszönöm szépen a részvételt, köszönöm, hogy eljöttek a szakbizottság elé. Természetesen rendelkezésükre állunk, hogy folytassuk ezt a párbeszédet. Önök is a következtetésben már mondták, ugye januárra már van operatív tevékenység és operatív központok aktiválása fog bekövetkezni, úgyhogy várjuk az e- fejleményeket a folyamat során. Fontosnak tartjuk ezeket a kérdéseket. Még egyszer elmondanám, hogy nagyon széles a spektrum itt, a vélemények, az elképzelések tekintetében, de fontosnak tartjuk azt is, hogy főleg az operatív és a katonai témákban nagyon fontos, hogy 27 tagállam hozza egyhangulag a döntéseket. Legközelebb a brit kollégájukkal is majd egyeztetni fogunk, és meg fogjuk beszélni vele is ezeket a témákat. Köszönöm szépen még egyszer.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 Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Merci de reprendre place si vous. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Köszönöm, kérem foglaljanak helyet. Bien, alors j'ai le plaisir. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem körünkben ma este két ismert szabizottsági vendégünket újra köszönhetjük, Claude France Arnoux, az Európai Védelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója, és Stefan Abrihel tábornok, a NATO szövetséges átalakítási parancsnokság a parancsnokának jár az üdvözlet. Megtisztel minket jelenlétével rendszeresen mindig, amikor itt van, sokat van Európában, egyébként az USA-ban van a központi helye. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendszeresen ellátogat hozzánk, és köszönjük szépen a rendelkezésre állását. A Weimári csoport nagyköveteivel sikerült egy eszmecserét folytatni a politikai ambíciókkal kapcsolatban, amelyeket több tagállam megfogalmazott méghozzá az a kapcsolatban, hogy kölcsönös, kölcsönössé tegyük a mm, megosztást. Tudjuk, hogy két folyamat van a katai, képességek felező a pulling and sharing, jó franciasággal vagy magyarsággal a szinten, a smart defense a NATO szintjén, a pulling and sharing az EU szintjén, és rendszeresen különböző konvergenciákról van lehető szó, konkrét kezdeményezésekről, amelyeket a két szervezetben dolgoznak ki e, a mostani válság idejében kiélezett válság idejében és a megszorító intézkedések során, amelyek ugye kihatnak a védelmi költségvetésre is, szükségesé teszik, hogy a kapacitásokat egyesítsük. Mielőtt a közös együttműködésről szólnék, amelyek nehézségekkel, intézményi, politikai nehézségekkel néznek szembe, ezekről van tudomásunk, Ön rendszeresen beszél tábornokként, és Ánó úr ön is beszél a de konfliktusról, tehát arról, hogy meg kell határozni, hogy hol vannak a nehézségek a szervezeteink között, annak érdekében, hogy ezeket a munkálatokat, a közös munkát megfelelő irányba tudjuk irányítani. Nagyon hálásak volnánk, hogyha egy kis állapotfelmérést végeznének el, külön-külön és közösen, miket határozzanak meg, mik a jövőbeli útvonalak, lehetőségek, a kölcsönösségi feladatok ellátása során mi várható. Tehát politikai szinten, technikai szinten hogy lehet elérni egy jobb kölcsönös rendelkezésre állást vagy bocsájtást. Abriál támbornok úr talán beszélhetne a sikángói csúcs előkészítésről az ön konkrét területén. Eh, ez jövő tavasszal lesz ez a NATO csúcs Sikágóban. Azonnal megadom a szót önnek. Elnó asszony az Evő eh, e nevében köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek az önök körében, és nagyon fontos pillanat volt számunkra is az, amikor az önök Védelmi Bizottsága eljött hozzánk az evőbe. Nagyon fontos látnunk, hogy önök érdeklődnek a munkánk iránt. Sajnos nem lehet a mikrofont. Most már ismét lehet hallani. Nagyon jó, hogy vitát folytathatunk azzal kapcsolatban, mit is csinálunk, hogy ezt mecserét lehet folytatni. Három-négy nappal vagyunk azután, hogy összeültek a védelmi miniszterek november 30-án. A külügy és kül- és ügyek tanácsának ülése volt november 30-án az EU bevonásával és a elfogadják, akkor ott kezdeném, mert szerintem ez egy nagyon fontos lépcsőfokot jelent, hogy az önök elnöke is említette, a polling and sharing, azt hiszem, hogy ez majd franciaul a kölcsönös sététel és megosztás. Na most, ami a valóságot illeti, a koncepció valóságát és a cselekedetekhez való kapcsolatását a védelmi miniszterek mandátuma mandátumát megkapta az evő tavaly májusban, tehát felruháztak minket a védelmi miniszterek, és az eredmények biztatok voltak, hiszen konkrétak voltak egyrészt, másrésztől pedig egy első lépcsőfokra tettek, tették, vették fel a figyelmet. 11 projektet terjesztettünk a tagállamok elé, minden védelmi miniszter, aki kifejtette véleményét, támogatta ezeket, ezt 11 projektet, 13-mal kezdtük, néhány miniszter hozzátett még javaslatokat, ebből alakult ki, hogy a lista megnőtt kettővel a konkrét kötelezettségvállaláson alapulva. Konkrét kötelezettségvállalásról van szó a legtöbb tagállam esetében, megint jó franciasággal lead vezető szerepet játszani adott területen, legyen szó erről, vagy pedig részvételről. Tehát vagy a vezetés, vagy pedig a szerep, vagy a részvétel került elő. Ami a közös kommunikációs, műholdas kommunikációs közbeszerzési elemet illeti, hat tagállam hajlandó részt venni ebben a programban. Na, orvosi támogatás és segítségnyújtás elemben kulcsfontosságú elem, tehát egy művelet idején megfelelő hat tagállam jelentek ki, hogy együtt kívánnak működni az orvosi segítségnyújtási programban. Olaszország azt mondta, hogy vezető szerepet játszik ebben. Ami a pilóták kiképzését illeti, szintén jelentős volt a hozzájárulás. A néha a legnagyobb tagállamoknél a legkisebb tagállamok játszanak vezető szerepet. Írország vezető szerepet játszik majd a tengeri képzési programban, Olaszország vezető szerepet játszik majd az orvosi kérdésekben, illetve a pilóták képzésében, a Franciaország a szállítási pilóták képesítésével foglalkozik, az olaszok inkább a vadászpilótákkal, ami az előrehatott állapotokat, állapotokat illető a tengeri mm, ellenőrzés, vagy felülvizsgálat, vagy felügyelet. Nagyon fontosak a kapacitások megerősítése, nagyon fontos az autonóm EU-s fellépés lehetősége. Itt vannak hiányosságok. Líbia nagyon jó rámutat arra például. Nem voltak megfelelő precíziós mm, anyagok. Nos, Gates úr vagy Panetta úr beszédében nem voltak igazán hajlandóak az európaiak mellett teljes mértékben kiállni. Az európaiaknak autonóman kell tudni fellépni, megfelelő ilyen jellegű műveletek során megfelelő kapacitásokkal. Vannak állandó hiányosságok, amelyek az operációkat, a műveleteket akadályozzák. Mint említettem, az orvosi segítségnyújtás, vagy pedig a szállítás ide értendő az olyan csapatokat, amelyeket bármikor be lehet vetni. Legyen stratégiai szállításról, taktikai szállításról szó. Általánosanban a kapacitások, európai kapacitások bevethetőségét kell javítani. Múlt hét mi is volt? Egy első lépés, a pulling and sharing azonnali alkalmazás lehet például a műholdas kommunikáció esetén, a műholdas kommunikációs eszközök közbeszélésének egysége, tehát amikor a tagállamoknak szükségük van erre, egy szerződés segítségével azonnal részesülhetnek ezekben az eszközökben. Rendszeresebb megközelítésen kell alapulni a munkánknak, amely előkész, előkészíti a jövőt, méghozzá onnantól kezdve, hogy validáljuk a múlt héten elfogadott fogalmat, koncepciót, és meg kell nézni, hogy mi működik a polling and sharing kapcsán, és hogy milyen feltételek, paraméterek mellett működik mindez. Nagyon fontos, hogy megmutassuk a koncepció lényegét és fontosságát. Az emberek úgy érzik, hogy ez egy kulcsfont, úgy érzik, egy kulcsfontosságú elemez, nem lehet kölcsönösé tenni, megosztani azt, amiben nem bízunk mi sem. Tehát nagyon fontos a pszichológiai bizalom, amikor egy kapacitás közösség nyilvánítunk, akkor mindenki hozzá kell tudjon férjen, amikor bevetése kerül sor. Mint említettem, mm, magas szintű személyiségek segítettek bennünket az olasz vezérkari tagok, francia vezérkari főnökök, Lüho úr, Komporini tábornok úr, Matt Nielsen tábornok úr Svédországból, illetve a francia fegyverkezési egység elnöke. Ez lehetővé teszi, hogy mm, meg kérdezzük a fővárosokat, megközelítjük őket. Nagyon fontos pulling and sharing, Nél a politikai feltételek, tehát ami az autonomit, a szuverenitást illeti, nagyon fontos, hogy a kapacitások valóban hozzáférhetők legyenek, vannak az ipari, hadipari feltételek, azért a valóságtól nem szabad elrugaszkodnunk, nem szabad elfordulnunk a valóságtól, ami a kölcsönösítét, tehát a megosztást, a közös használatot illeti a nehéz válságos időszakban nagyon fontos a munkahelyek megőrzése is, illetve a technológiai és ipari terület megőrzése, a pénzügyi kérdés. Nos, hát sokat foglalkoztunk a segítségnyújtási missziókkal, mert a mostani pénzügyi helyzetben, amelyel szembenéznek tehát a védelmi minisztereink, egy ilyen helyzetben úgy kellett kezdeni, olyan akciókkal kell kezdeni, amelyek nem kívánnak túlságosan nagy beruházás, ezek irreálisak lennének. Tehát arra kellett összpontosítani magunkat, amit azonnal meg lehet valósítani. Azzal, abban a hétben, hogy a tagállamok egy második lépésben hosszabb távú fellépésekre összpontosítanak, tehát közbeszerzési, kutatási és technológiai programokra. Az utolsó kulcsfontosságú elem, ami a technikai, szabályozói, jogi kérdéseket illetve meg, ahhoz szükségesek, hogy ezeket az működési formákat megvalósíthassuk. Nos, a jó működő együttműködés az olyan együttműködés, amely regionális, amelyhez csatlakoznak a tagállamok. És azt hiszem, hogy európai szinten nagyon jó a jó gyakorlatok összegyűjtése jogi szempontból, szabályozási szempontból, és mint említettem, pénzügyi szempontból is. Nagyon fontos a jó gyakorlatok összegyűjtése ahhoz, hogy működőképessé tegyünk egy ilyen együttműködési formát. Nagyon fontos, hogy a tagállamok saját kezdeményezést hozzanak arról, hogy mit szeretnének közösen csinálni, kell egyfajta átláthatóság is az együttműködése kapcsolatban, és Ugye, ami az európai szintű kapacitás hiányokat illeti, ezeket szeretnénk áthidalni. Néhány területen alul, más területeken felül vagyunk kapacitálva. Tehát nagyon fontos, hogy a tagállamainknak legyen egy jövők, egy képjük, képük arról, hogy mit ad ez, milyen többleteket jelent ez a szerepai kapacitás növeléshez és megőrzéshez. a múlt heti védelmi miniszterek támogatást nyújtottak a szisztematikusabb pulling and sharinghez 2012 első, fél, első harmadévében, és arról is van szó, hogyha a miniszterek megerősítik érdeklődésüket, ambiciózusabb programokat szeretnénk kidolgozni, olyanokat ugye, amelyek támogatják Lézek úr kiváló jelentését is, amely jelentésben innovatív javaslatok vannak, amelyek segítenek abban, hogy túllépjünk az első konkrét eredményeken, hogy globálisabb és ambíciózusabb megközelítést garantáljunk a polygén sharing területén. Nagyon érdekesek az ön elképzelései, kiváltképpen ami az átláthatóságot, illetve a költségvetés átláthatóságot itt a legnagyobb, tehát a nemzeti védelmi tervezési konvergencia nagyon fontos, aztán a kapacitások, nagyon fontosak a technológiai területen, hogy a következő műholdas kommunikációs eszközök és az intelligens megfigyelő mechanizmusok is bevethetők legyenek. Ami a NATO-val való együttműködést illeti, nyilvánvaló, hogy vannak intézményi nehézségek. Ezeket ismerjük. Ezt szeretném kiemelni. Ugye egy vagyok Gabriel tábornok úr mellett ülök. A nehézségek intézményi nehézségek ellenére szerintem együtt sikerült nagyon fontos munkát végeznünk. Körül tudtuk határolni a konfliktusokat, tehát eh, ez nem egy szépségverseny, nem rivalizációról van szó két szervezet között. Valóban arról van szó, hogy a, egymást kiegészítsük, ez a valóság. Tehát a tagállamaink eh, szükségletei, igényei fontosak, azt mondták a védelmi miniszterek, hogy talán mondhatom, hogy nagy elégedettséggel töltötte el minket az, hogy a miniszterek azt mondják, hogy két oldalú az egyébként is, és működik. Ha megengedi, Gabriel Tabonok úr, nem ő és mi mondjuk ezt, ezt a védelmi miniszterek állapították meg, hogy a mi munkáink segítségével, tehát az EVÜ, illetve más Európai Uniós intézmények az evő, és természetesen a Nemzetközi Titkárság, mi a tagállamoknak támogatást tudunk garantálni, hogy valóban csökkentsük a konfliktusokat. Nagyon fontos a komplementaritás is. A másik támogatás az USA kapcsán ö, meg is döbbentett, az USA támogat minket nyilván a NATO-val kapcsolatban teljes mértékben támogatja a NATO mindenféle ambícióit az USA. E, az USA támogatja az európai elképzelést is, konkrétan abból látszik ez a támogatás, hogy részt vesz néhány ügynökségi ülésünkön az USA képviselete, az éves ülésünkön februárban, illetve az evő keretében egy pár beszéd, tehát alakítunk ki a tagállamokkal és az USA-val a hadipari és beszerzés piaci kérdésekben. Jelentősek az eredmények. Néhány példát szeretnék felsorolni ezzel kapcsolatban. A feladatmegosztás területén egy példa. Az Európai Unió belül például a tagállamokkal egyeztetett módon történik a munka, egyébként erről majd részletesen lesz szó. Aztán a parti őrség ellátása, itt ugye mindkét oldalról szükség van erre a munkára. Aztán a kiegészítő jellegre az orvosi támogatást tudom például felsorolni, a azonnal bevethető modulja van az Európai Uniónak, Olaszország vezeti ezt, de a NATO szakmai felkészültségére is számítunk. Például Afganisztánban ez meg is történt. A helikopterek is nagyon jó példát nyújtanak a kiegészítő jellegre. A NATO az ipari jellegű aspektusokkal foglalkozik, vagyis a felszereléssel, az Európai Unió pedig a képzéssel ez meg is történt. Ugye tudják, hogy több mint 120 helikopter csapatot képeztünk ki, és ők Eh, a fel, felét már be is vetettük Afganisztánban. Tagállami nemzeti kezeményezés és NATO kezeményezések alapján. Ugyanez igaz a laboratóriumokra, a IED témában. Az Európai Védelmi Ügynökség fejlesztette ki ezeket, viszont eh, a bevetésre az ISAF keretei között került erre sor Afganisztánban. Ez a közös munkánk. Természetesen, ha rendezve lesznek az intézményi keretek, jobb lesz a feltétel, az mindenképpen kellemesebb lesz, de már most is nagyon konkrétan együtt tudunk dolgozni, ezek a gyakorlatok is példát mutatnak erre. Végül szeretnék még egy témát bemutatni, amit elvi szinten nem lehet teljesen besorolni, ugye? A NATO vagy Európai Uniós kezdeményezés, itt végül is tagállami döntésről van szó. A, mi támogatjuk a döntést, amit meghoznak. Egyébként ez egyetemen szerepelt az egyik miniszter felszólalásában is, aki a NATO katonai bizottsága révén nagyon konkrét tapasztalatokat szerzett. Múlt héten hangzott el ez a meghatározás. Tehát tagállami döntésről van szó, mi ezeket támogatjuk. Természetesen minden ki számára előnye van ennek, akinek valamilyen szervezeti rendelkezése van, tehát van egy, hogy például a NATO-nak észak-atlanti szinten vannak felkészültebb struktúrái, de van egy olyan dimenzió is, ami az Európai Unió más szakpolitikáihoz kapcsolnak, az Európai Védelmi Ügynökségre gondolok, és a szinergiára, a civil aspektussal, a polgári aspektussal, illetve van még az ipari dimenzió is, az eu behatalmazása van arra, hogy a védelmi ipari kapacitással együttműködjön. A szinergia más Európai Uniós szakpolitikákkal, erről szeretnénk még szólni. Nagyon fontosnak tartjuk ezt, sőt számunkra az egyik olyan terület, ahol az Európai Parlamenttel folyamatos párbeszédet kívánunk folytatni. A tagállamok szintjén költségvetési nehézségek vannak, védelmi kapacitás kiépítése szükséges, és nagyon ambiciózus Európai Uniós elképzeléseknek néha negatív hatása van, és pozitív hatása is lehet a védelmi politikára, a költségvetési megszorításoknak. a Cézár programban az egységes sejt megvalósítása például nagyon fontos, és a NATO részéről pedig elfogadás történt arra vonatkozóan, hogy legyen egy bizonyos megkülönböztetés. Tehát a NATO-s igények és a lego, legitim objektív aggájait a NATO-nak figyelembe veszük a Cézár és az egységes sejt megvasítása végrehajtása területén itt tehát folyamatos az együttműködés. Az Európai Parlament munkáját is követjük jogalkotás területén, például a spektrum témában, és reméljük, hogy a tagállamokat majd segíteni tudjuk, a partnereinket a bizottságban segíteni tudjuk, már meg is kezdődött ez a munka, és a lehető legtöbb szinergiát fogjuk tudni biztosítani a kutatás technológia területén. Természetesen ez nagyon fontos, és ez is az önök a bizottságának a jelentésében hangsúlyozottan szerepel. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. Sokszor említem ezt, ez kulcsfontosságú elem az összes védelmi kapacitás építés területén, méghozzá a piaci aspektusokkal való kapcsolat azzal párhuzamosan, hogy mi folytatjuk ezt a tevékenységet, ezt a feladatot ellátjuk, a védelmi csomag átültetése idején, vagyis a védelmi piacra vonatkozó irányelv átültetése idején együtt dolgozunk a bizottsági kollégákkal, Bárnyé biztos úr vezetése alatt, illetve Bárnyé úr és Tajani úr felállítottak egy task force-ot, pontosan azért, hogy az összes aspektus mindenki természetesen a saját felelősségét betartva, ugye van egy bizonyos felelősség a bizottságnak is, de hogy mindezt össze tudják hangolni, hogy tiszteletben tartsuk a szerződést, az irányelveit, mi támogatjuk a tagállamokat, hogy megfelelően történjen az átültetés, és támogatjuk, tanácsot adunk számunkra a 346-os cikk keretei között, tehát a védelmi témákban. Beleértve ezeket az utolsó elemeket is, amelyeket említettem, tehát a szinergia az Európai Unió szakpolitikákkal, illetve a NATO-val való együttműködésünk tekintetében is látjuk ezt a kiegészítő jeleget, ami teljesen természetes. Elnök úr, köszönöm szépen. Merci Köszönöm szépen. Tábornok úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, és Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselő, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszámolhatok a Biztonság és Védelmi Albizottság előtt a munkánkról. Az először, amikor megjelentem önök előtt, az körülbelül szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt volt, a Lisszaboni csúcs után, ami megerősítette a stratégiai partnerséget a NATO és az Európai Unió között. És ahogy múltkor is, most is megosztom önökkel a NATO elképzeléseit az együttműködés tekintetében. Hogyha hozzájárulunk a NATO és az Európai Uniós koordinációs munkához, ez rendkívül fontos. Az első két évben és még fontosabbá vált ez, mint korábban. Az Európai Védelmi Ügynökséggel régóta együttműködünk, de más szereplőkkel is, például az Európai Unió karával, és nagyon sok dossziéban szerepel ez a prioritás, a globális megközelítés. Különösen fontos mindez az intelligens védelmi, védelem tekintetében. Rasmussen főtitkár hangsúlyozta, hogy az első időszakban Csikágóban a jövő hónapban az állam és kormányfők fognak foglalkozni ezzel a témával. A lényeg, hogy hosszú távra építkezzünk. A kezdeményezésünk ahhoz, hogy valóban tartósak legyenek, nagyon fontos, hogy a szinergiák megfelelően az Európai Unión belül és az Európai Unióval. A... Már meglátogattam több mint egy tucat tagállamot, a Smart uh, Defense témájában, és nagyon fontosak tartja minden uh, állam ezt a szinergiát. Ez nagy örömömre szolgál, hiszen látom, hogy egy irányba lépünk. Röviden szeretnék beszámolni egy uh, kezdeményezésről az intelligens védelem témájában. A tooling és sharingre is ez egy jó példa az Európai Unióban. Az ENSZ, a NATO kezdeményezése kettős, egyrészt a Lisszaboni csúcshoz kapcsolódik, itt az egyik legfontosabb téma volt a reform igénye, a szervezeti struktúrára vonatkozóan, valamint a kapacitás építés tekintetében is. Ezt követően tavasszal a főtitkár úr a gazdasági költségvetési válság hatással a védelemre egyre, egy, egyre ö, láthatóbbá vált. Összefoglalva az ő megközelítését, a tagállamok nagy része tekintetében a költségvetési megszorítás jelenti a védelmet is, kevesebbet, sőt sokkal kevesebbet tudnak csak költeni. Tehát ez azt jelenti, hogy jobban kell tudni elkölteni a pénzeket. A stratégiai érzékenység valóban kialakult alkalommal a kezdeményezések kifejlesztése során, illetve a konszultációnak itt fontos szerepe van. Többféle pillért kell itt említeni, ebből szeretnék néhányat említeni. A hierarchia kialakítása. Ez egyre fontosabbá válik, hiszen egyre csökkennek az eszközök. A NATO operációs tervei a kapacitások csökkentett mértékével kell végrehajtani, és ez már jelentős már a vannak olyan államok, amelyek nem tudnak minden kapacitási területen jelen lenni. Ezért koncentrálni kell az erőfeszítéseiket úgynevezett kiválósági poolokban, tehát a specializáció fontos több országra kiterjedő multinacionális kapacitás megoldásokat kell keresni több tucat együttműködési javaslatot dolgoztunk ki, amelyeket megvalósíthatónak tekintünk. Ezek közül körülbelül egy tucat, konkrétan 14 már megvalósítás útjára lépett. Ezek a projektek koherens országcsoportokra koncentrálnak. Aztán vannak egyéb javaslatok is, amelyekhez még több időre van szükség a megvalósítás tekintetében. A multinacionális megközelítés és az együttműködés a leginkább megoldható útja a Smart Defense-nak. Ez azt jelenti, hogy a pooling és a sharing az Európai Unión belül is működnie kell, és ezért számunkra prioritást élvez ez a konvergencia milyen kérdéseket lehet föltenni. A kezdeményezések valóban eredményesek lesznek-e, hogy a, egy irányban, vagy pedig kiegészítő jelleggel kell felépíteni ezeket a kapacitásokat. Nagyon fontosak és ösztönzőek a válaszok. Egyrészt meg lehet vizsgálni a kérdést úgy, hogy ezek a kezdeményezések jobbak vagy rosszabbak lennének-e mások nélkül. Az én véleményem az, hogy ezek erősítik, kölcsönösen erősítik egymást. Úgy gondolom, hogy hasonló diagnózist hozott mind a két szervezet a jelenlegi helyzetről, és mindez segítette, hogy az alapvető elemzésünk a jövőbeni kívások és a igények, kapacitások tekintetében hasonló. A NATO stratégiai koncepciója, több éves tervei és az édennek a hosszú távú elképzelése teljesen hasonló elképzeléseket tükröznek. És ez is azt mutatja, hogy a NATO operációkból, műveletekből nagyon sokat tanult az Európai Unió intézmények, és minket is nagyon érdekel, hogy az EU műveletekből levonhassuk a tanulságokat, és tanulhassunk belőlük. Az EDA fontos informális kapcsolatokat épített ki az intézményekkel, egyre jelentősebb a részvétel a nyitott eseményeken, például az ipari napok, a stratégiai szállítás, orvosi támogatási szállítás, a robbananyagok elleni felszámolására kihirdetett harc területen is nagyon fontos az együttműködési terület. Ezek azok a területek, ahol a legfontosabb az együttműködés, és mind a két szervezet támogatja ezt. Ezek a konvergenciák önmagukban is támogatni tudják egymást. Vannak-e párhuzamos kapacitások az egyes kezdeményezések során, és ha ez előfordul, akkor hogyan tudjuk azt elérni, hogy a tevékenységeinket egyeztetni tudjuk egymáshoz. Úgy gondoljuk, hogy itt is pozitív választ adhatunk erre a kérdésre, hiszen mindkét oldalon, az EU és a NATO oldalán is, illetve a nemzetek szintjén is nagyon nagy a szándék a harmonizációra. in the recent report drafted by Mr. Lizek is in this respect... Lezek úr által készített jelentés igencsak támogatta ezen törekvékenységet intézményi szinten, a jó szándékra építünk, ez a megfelelő alap, elkerüljük a versenyt és a párhuzamosságot a kölcsönösség átláthatóság révén. Rendszeresen találkozunk és véleményt cserélünk az EDA és az én parancsnokságom. Magas szintű találkozókra is sor került. A kölcsönös tudatosság jegyében azt gondolom, hogy tényleg jól ki tudjuk egészíteni egymást. Gondoljunk csak például a helikopterek esetére, de egy további példát jelent, hogy vannak olyan projektjeink, ahol kölcsönösen egészségügyi segítségnyújtást kínálunk, és jól integrálódunk. Teljesen jó kiegészítik egymást, kompatibilisek az egyes egységek. Az EU az interfész mechanizmusokra koncentrál a NATO projekt pedig a modellek követelményeit teljesíti. Meggyőződésem, hogy a nemzeteknek is megma saját szerepük a megfelelő projektekben, és ez az átalakulás az jelentős hozzájárulás biztos. természetesen elkötelezettek vagyunk a siker mellett, nem csak a nemzeti szinten. Foglalkoznunk kell a nem NATO partnerekkel is a megfelelő szinten. Valóban a különböző képességek kialakításában a NATO és a nem NATO országok összevonásában nagy lépéseket kell tennünk, de ez már eddig is megvalósult részben. Gondoljunk csak az északi együttműködésre, a C-17-es képességek cseréjére. Ami tényleg számít, az a stratégiai közelség egy multinacionális projekt keretei között. Ez a közelség földrajzi kritériumot jelenthet nyelvi, geopolitikai víziókból kiindulva, és egy megfelelő történelmi víziót is ki kell alakítani az együttműködésre. Összefoglalva szeretném elmondani, a két kezdeményezés stratégiai célja az, hogy összefogjuk megfelelő szinten a nemzetek képességeit, hogy a kollektív biztonságot garantáljuk. Ennek az alapja a nagyobb koherencia, a nagyobb együttműködés és az innováció mindkét kezdeményezés megfelelő beszerzéseket is jelent, illetve az erőforrások strukturált felhasználását, és hitelesen tudunk reagálni a fenyegetésekre és a válságokra. Végül szeretném elmondani, igenis erősíteni kell a harcoló erőt, a harci erőt az, azokon az alapokon, amelyeket az imént említettem. Meg kell teremtenünk a megfelelő nyomatékot arra, hogy másoknak is segíteni tudjunk. Meggyőződésem, hogy a NATO-EU együttműködés tovább erősödhet. Megfelelő erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy tényleges ösztönzőket hozzunk létre az interoperabilitás és a kapacitások fejlesztése területén. Meggyőződésem, hogy valamennyi fél csak nyerhet az együttműködésen, hogyha ez átlátható. Azt gondolom, hogy a jelenlegi projektek folytatása az egyik kulcs ennek. Bien, merci mon général. Köszönöm szépen, tábornok úr. Van Orden úr, öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy itt a, ránézek a pódiumra NATO, EDA és a mi albizottságunknak az elnöke, ilyen fontos személyiségek ülnek előttem, és mindig nagy örömömre szolgál, amikor Árna az, hogy megjelenik a szakbizottságunk előtt. Elmondanám, hogy megerősítettek arról, hogy a, az Írország nem fog semmilyen NATO oktatást vezetni. Egyébként nem tudtam, hogy nagy tengerészeti erejük van, de hát úgy látszik igen Természetesen az USA számára fontos, hogy támogasson bármit, ami az EU-ban történik, hiszen azt szeretné, hogy az EU-s szövetségesek nagyobb mértékben járuljanak hozzá, tehát bármi fontos lehet számunkra a terhek megosztása tekintetében, de hát lehet, hogy csalódottak lesznek. Lenne néhány kérdésem is. Távanok úr beszélt arról, hogy milyen különbségek vannak az EDA és a NATO között, de nem teljesen vagyok meggyőződve erről. Az a probléma, hogy önnek kell ez az EU témával foglalkozni az EDA-val, nem hiszem, hogy könnyebb lenne, hogyha ez nem létezne. Hogyha megnézzük a NATO védelmi kapacitási kezdeményezéseit, illetve ezeket a tevékenységeket, amelyeket a NATO folytat, mindegyik javaslat az összes katonai célral megegyezik. Nem is csak az euróról van itt szó, hanem pontosan ugyanezek a, érdeklik a nato is. Úgyhogy még mindig nem értem elnézést, hogy hogyan jelent ez hozzáadott értéket hol van itt az európai hozzájárulás? Ugye a NATO esetében szinte ugyanazokról a nemzetekről beszélek, talán Svédország a kivétel, amelynek nagyon erős a védelmi ipara, de hát Svédország is egyébként tudjuk, hogy részt vesz NATO műveletekben és missziókban, és odaülnek a NATO asztalához. Lát, látom, hogy egy bizonyos pozíciót akarnak kialakítani, és az a témát támogatni kívánják. De mindig problémás számomra, hogy lássam, hogy hol van ez a hozzáadott érték. Tisztelem önöket, és nagyra értékelem Arno asszony és a többiek fel, hatalmas feladatát. A pooling and sharing témában hogyan garantáljuk azt, hogy a források megosztása valóban működni fog, amikor szükség lesz rá. Gondolok a libiai műveletekre, és arra tényre, hogy ahogy én tudom, Németország kivonta a csapatait, a NATO AVAX keretei közül, és valakinek a helyébe kellett lépnie. Úgy gondolom, hogy ez nem könnyű de a modern történelemben más példákat is tudnánk látni, amikor egy nemzet bizonyos védelmi muníciókat kellett, eh, hogy ellásson, és azért, mert egy másik szövetséges nemzet ezt megtagadta. Úgyhogy azt szeretném látni, hogy hogyan tudjuk a szövetségesek megbízhatóságát biztosítani, felelősség, tudatát biztosítani, amikor tényleges konfliktus van, hiszen ez a legnehezebb teszt, amikor a politikai szándékot tudjuk tesztelni. És gyakran Látjuk, hogy bizonyos országok nem megfelelően teljesítenek ilyen esetekben. tehát akkor a harci erők megerősítéséről beszéltek. Hát itt voltak a nagykövetek, négy ö, Weimári kezdeményező ország részéről, és azt hiszem, hogy egy zöld kollégának válaszként azt mondták, hogy ők legeslegutoljára gondolnak a haderőre, és hangsúlyozták, hogy az Európai Unió nem akar olyan erőt felállítani, amely megölhet embereket, és nem akar ilyenekbe belemenni, úgyhogy egész más az elképzelésük akár támogatnám is ezt, de nem hiszem, hogy az EU szintjén ez működni fog. Úgyhogy még mindig nehezen tudom megérteni ezt a kiegészítő jelleget, illetve a párhuzamosságok elkerülését és ezeket az aspektusokat. És a szövetségesek megbízhatósága problémás meg számomra a pooling and sharing keretei között. Elnök, köszönöm szépen, Jens úr. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero eh, felicitar Köszönöm szépen. Szeretnék Árnó asszonynak gratulálni. December 1-én is már gratuláltak neki, éppen a Pooling and Sharing kapcsán Ábriel tábornoknak is gratulálni szeretnék. Járt itt már egy évvel ezelőtt, jól emlékszem az akkori esetre. Olyas valamin dolgozik ön, amelynek igencsak gondját viseljük itt az Európai Parlamentben. Egy fokozatos politikát képvisel annak érdekében, hogy Európában tényleg létrejöjjön egy KBVP Néha itt az albizottsági vita során az a benyomásom alakul ki, hogy az EU-NATO téma egy-egy kolléga esetében úgy alakul, hogy középkori teológiai viták jutnak az ember eszébe, az angyalok neme, amelyről akkoriban vitát folytattak, vagy nem, szab, nem szabadott vitát folytatni róla. Ilyen hitvitába torkolik a dolog tehát, és ezt láthatjuk a megfelelő értékek, célkitűzések kapcsán az együttműködésben. Ezeknek kell egymást kiegészíteniük. Most persze nem kell arra gondolni, hogy a NATO egy gyengül attól, ha létrejön a KBVP, vagy a KBVP-t a NATO gyengíteni. Nem ez a véleményem erről. Persze vannak olyanok, akik talán ezt gondolják. Ugye a komplementaritásról beszélt, a kölcsönös kiegészítésről, az optimalizálásról és akkor szóba került ma már korábban a Weimári kezdeményezés, ahol a források megfelelő felhasználása került szóba, egyre kevesebb a forrás a védelmi területen, és a spanyol nagykövet is azt mondta, a 27 eh, tagállam védelmi költségvetése együttesen mint egy nagyon komoly összeget tesz ki, sokkal magasabb az összegezve, mint amit az Egyesült Államok költ. A 27 tagállamról beszélek. Vagyis valamikor tényleg törekedni kellene arra, hogy összevonjuk ezeket a forrásokat, és hasznosabban felhasználjuk. Ami személyesen engem illet, most nem a saját hazám nevében beszélek, hanem parlamenti képviselőként a saját véleményemet mondom, még csak nem is a frakcióit. Vannak nehézségeim a NATO esetében, abban az összefüggésben, hogy nagyon függenek az Egyesült Államoktól. Ha az Egyesült Államok azt szeretné, hogy felvállaljuk a saját védelmünket, akkor nyilván az európaiaknak ez a dolguk. Vagyis nagyobb felelősséget kell vállalnunk a saját védelmünk érdekében. Valamikor. De gondoljunk például az iraki háborúra, az Egyesült Államok akkoriban nem követelte, hogy ezt a felelősséget egyedül vállaljuk. És ezt az Egyesült Államokkal is tisztáznunk kell, hiszen ami az európai biztonságot illeti 60-70 évvel a második világháború után, a saját védelmi politikánkat magunknak kell felvállalnunk. Köszönöm mindkét előadónak, hogy eljöttek, és nagyon tanulságos volt számomra legalábbis, amit hallottunk. Köszönöm szépen, Angorákis úr. Köszönöm szépen. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy egyetértek azzal, amit Tabriá tábornok úr említett, amikor azt mondta, hogy a legtöbb EU-s tagállamban csökken a fegyverkezési költségvetés. Ez sajnálatos módon nem vonatkozik Görögországra, mármint ami a közbeszerzéseket illeti, a beszerzési programokat, mert Görögországban 22%-kal többet fogunk fegyverkezésre tölteni, mint tavaly, és ami a NATO programokat illeti, 60%-os növekedésről lehet beszámolni. Most hát ez nem igaz Görögországra. De a következő megjegyzéssel élnék. Minden esetre beszéljünk akár a NATO-ról, vagy az EU-ról, vagy bármilyen műveletről, a meghatározott határokon kívül ezek a programok agresszív programok. Egyetlen program sem kapcsolódik a területi integritás védelméhez. Legyen szó EU-s, vagy nem EU-s, vagy nato tagállamról. Miért nem mondhatnám azt, hogy a NATO a Lisszaboni stratégia alapján, az alapján, ami elhangzott, az intelligens fegyverkezés, vagy az intelligens fel, felszerelések programjában, miért nem készülhetne fel az EU, illetve a NATO a világon mindenütt felmerülő agresszív támadások visszaverésére. Olyan eszközök kellenek, amelyek a területi védelemre ö, szolgálnak. Ezek az operációk üveltek agresszívak. Az elmúlt húsz évben ezt látjuk. Mit van ez a kettős játék? Álmú asszonyhoz a következő kérdést intézném. Ha jól értettem az ön hozzászólását, ön bizonyos feszültségről, intézményi differenciáltságról beszélt, lehet, hogy rosszul értettem, nem tudom. Szeretném megtudni, hogy miről beszél. Egy korrekció. Elhangzott az, hogy a fegyverkezési programok az Európai Unióban 2 milliárd euróra rúgnak, ez nem így van. a rendelkezésre álló adatok alapján 2 milliárd euró és 700 nem két és semmire, de még több, ez usa még több, mint Campbell Bannerman úr. Thank you, Mr. Chairman. Um, could I thank Madam... Köszönöm szépen, elnök úr. Rána asszony, ho, szeretném megkérni, hogy az Eddához látogasson elé, és szeretnék összetett mondani hogy a látogatás során mennyire kedvesen fogadott minket, hiszen én is tagja vagyok ennek. Az EDA vezetője Aston asszony. Milyen gyakran látogat el az önök főhadiszállására a mandátuma alatt? Ez az első kérdésem. ha jól tudom, nem is látogatta még meg magukat, tehát ez eléggé aggályos. Erre szeretnék egy tisztázó magyarázatot kapni. Másodszor előrelépésről beszél. Szeretném megkérdezni, hogy maga szerint mi a végső célja az edának? Kiváló a karrierje, a francia külügyminisztériumban dolgozott, és megpróbálta megtenni azt, amit Schumannnak nem sikerült 54-ben, amikor külügyminiszter volt, Európai Védelmi Közösség létrehozását célozta meg. Az a kérdésem, hogy ez a végső cél-e? Köszönöm. Elnök, mielőtt átadnám a szót a vendégeknek, én is szeretnék hozzászólni. Az egyik kolléga említette bizonyos felszerelésekkel kapcsolatos kutatást, az ügynökségek nem anyagokra vonatkozó, nem olyan témákban folytatnak kutatást, amelyek agresszióra adnak lehetőséget. A tagállamainknak vannak katonái, akik a, az ENSZ mandátuma alapján Afganisztánba mentek, több tucat meghalt az IED miatt, ezért hangsúlyoznám, hogy az ügynökség elsődleges feladata az orvosi támogatás, IED elleni laboratórium felállítása, és a katonák védelmén dolgoznak, nem pedig a polgári lakosság elleni agressziót szolgáló eszközökön. Ezek ENSZ mandátumok, tehát a legtökéletesebb nemzetközi legalitásban, törvényességben dolgoznak ezek a katonáknak és a családjaiknak a tiszteletére, akik elhunytak, oh, de nem is harcokban, hanem támadásokban, ugye IED felhasználásával végrehajtott támadásokban. Úgyhogy ezt szeretem volna pontosítani a munka tekintetében. Arno asszony. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr mindig nagy örömemre szolgál, amikor Fanarden úrnak próbálok választ adni. Azt mondja, hogy még mindig nehéz az ön számára, hogy megértse, hogy Ábria tábornakor hogy tud megfelelni az EDA feladatoknak. Komolyan gondoljuk-e a szinergiát? Komolyan gondoljuk-e az átfogó jelleget komolyan gondoljuk el, azt, hogy több kapacitásra van szükségünk. Hogyha megnézzük, hogy mik a valós igények, a mai valós igények, hogyha komolyan gondoljuk ezt végig, akkor nem hagynám figyelmen kívül Írország hozzájárulását mert amit mi az Európai Unióban meg akarunk tenni, az az, hogy több kapacitásunk legyen együtt. Nem egy vagy két tagállamról van szó, amely már most is ugye nagyon sokat tesz. Tudjuk, hogy van néhány tagállam, vagy néhány tagállam a legnagyobbak, ők a védelem területén. Ez jó, de a, amiről a KBVP szól, és igazából az amerikaiaknál is ez így működik, nem azt jelenti, hogy mindig követnünk az amerikaiakat, de azért ők eléggé realisták. Ők azt akarják, hogy az európaiak többet tegyenek közösen, és amikor az előző pozíciómban láttam, hogy Írország részt vett csátban egy operációban, és fontos felelősséget vállalt, akkor én úgy gondoltam, hogy ez jó az Európa számára. Írország számomra egy sziget, akkor ugye tengeri erőkre gondolok, de az oktatásban vállaltak felelősséget, és ahogy a miniszter mondta, a szakpolitikájuk megváltozott a cselekvés és katonai cselekvés területén. Ez fontos. Természetesen az ENSZ keretei között, stb. De ez mindenképpen egy pozitív elemnek ítélem meg. Amit a kapacitás építés területén megpróbálunk megtenni, nem? Tehát az, hogy ne csak növeljük a, azon tagállamok kapacitását, amelyeknek a legtöbb a kapacitása, hanem hogy e, azt kívánjuk elérni, hogy ez e, európai szinten katalizátor hatással járjon. Továbbra is fenntartom, hogy számomra ez egy fontos elem. Olyan országok részvétele, mint Írország, amely most már több kapacitás rendelkezésünkre bocsát, és tényleges aktív szerepet kíván játszani Hogyha komolyan gondoljuk a szinergiát és az átfogó megközelítést, akkor bármi, amit teszünk, amikor össze tesszük, mi polgári eszközeinket, katonai eszközeinket, technológiai eszközeinket, nagyon fontos, pontosan a kapacitások szempontjából, hogy ezen tudjunk dolgozni. És hogyha ezt együtt tesszük a bizottsággal, a tengeri járőrözés, a egyéb katonai területeken, akkor itt kell tényleg látnunk a átfogó jelleget és a szinergiákat. Ha megnézzük a mai valóságot, talán nem fog csodálkozni azon, hogy te van, akkor elfogja ezt az e-, e dolgot. Aztán a második megjegyzése. a megbízhatóság, ez kulcsfontosságú. Teljesen egyetértek ebben a témában önnel. Dolgozunk ezen, de ez természetesen inkább Evriátábornak úrnak a témája. De az Edának is témája, és bármilyen két oldalú együttműködésnek a témája természetesen. És itt megoldásokat kell találni. A két oldalú együttműködések, például a francia-brit együttműködés keretei között vagy a regionális együttműködés, az észak EFKO együttműködés területen. Nagyon is tudom támogatni, amit a tábornokor mondott, stratégiai klaszterek említett. Két elem mert lehet választani az ön kérdésére. Az egyik a stratégiai a közös alap, a másik az inkább jogi téma, klauzulák, például a libiai műveletek során ez működött, az airliftek használata területén. És akkor, úgy gondolom, hogy mind a kettő területen dolgoznunk kell. Hogyha jobban megosztjuk ezeket a kapacitásokat, ha megtaláljuk ennek a módját, és a közös a stratégia elképzelés, akkor ezzel tudjuk erősíteni a megbízhatóságot. Másrészt a az együttműködések során a legjobb gyakorlatokat kell cserélnünk, úgyhogy ebben a témában teljesen egyetértek önnel. És köszönöm szépen, Panyász úr, a támogatást. kapcsolatunk az Egyesült Államokkal hogy nem kell rendszerfüggőknek lennünk, ez most nagyon jó, ez pozitív, mert ez ösztönzés, wake up call-nak hívta ezt mindenki, de ez egy komoly dolog. Hát nem arról van szó, hogy meg kell húzni a vészharangot, amikor az Egyesült Államok azt mondja, hogy náluk is nagyon fontos, csökkentések lesznek. Nem tudom, hogy a történelem során egyedülálló-e, de az biztos, hogy a modern történelemben a védelem során nagyon jelentős és soha nem látott csökkentés kell, hogy végrehajtsanak. A csikagai csúcshoz csatlakoznék, hogy ha mi részt veszünk a terhekben, ez a szolidaritás, ez fontos, és nem ingyenes, nem azért, mert nem akarnának támogatni minket, hanem mert nem akarnak kiszolgáltatott helyzetbe bekerülni. Amit az elnök úr Álladárzsán mondott, arra vonatkozóan, hogy azok a műveletek, amelyeken mi dolgozunk a kapacitások tekintetében, ezek nem agresszióra irányulnak. És azok a példák, például az orvosi támogatás nagyon jó példa, de amikor lőszerekről beszélünk, vagy más intelligens eszközökről beszélünk, akkor is nagyon fontos, hogy humanitárius operációkban, műveletekben veszünk részt, európai mandátum alapján, és a lehető legpontosabban kívánjuk ezeket végre hajtani, elkerülve a véletlen eseményeket, ugye a véletlen események, ami saját katonáinkra vonatkoznak, és minimalizálni kell az érintett polgári lakosságot is. És még azok a fegyverek is, precíziós fegyverek és egyebek, ezek abszolút szükségesek, amikor bizonyos humanitárius missziókat akarunk ellátni, és humanitárius mandátumot kívánunk ellátni. Fontos, hogy ezt ne felejtjük, hogy ezek a kapacitásokra igenis szükség van, etikailag és jogilag is. Ha cselekedni akarunk, beleértve azokat az eseteket is, amikor a humanitárius beavatkozásról egyhangú döntés születik az ENSZ-ben. Nem kell számolni a látogatásokat, amikor ö, otthon van, hiszen ez az ő ügynöksége. Sajnos mikrofonon kívül beszélt a képviselő úr választottam. Titkosított információ, mondja az elnök. Az együttműködésnek sokféle módja van, és úgy gondolom, hogy tényleg folyamatosan együttműködik az Edával. Mi is a cél? Ez egy fontos előrelépés volt a történelem során a CIED. Now I come back to uh, la CED. Uh... Um, Visszatérnek a CIED-re. A cél, hogy uh, támogassuk azt, amire készen állnak a tagállamok. Jelenleg önálló döntéseket hoznak, az EDÁ-ra gondolok most a kapacitások területén, azért vagyunk itt, hogy támogassuk a tagállamokat önálló döntéseik meghozatalában védelmi és saját nemzeti kapa- védelmi kapacitás építés területén. Ugyanakkor költséghatékonyak is kell, hogy legyenek, és természetesen az interoperabilitás is fontos számukra. Az összes olyan kezdeményezés, amelyekről tárgyalunk a miniszterekkel, ezeknek a lényege a hatékonyabb kapacitások kiépítése, több kapacitás, jobb kapacitás kiépítése Európában, és az egyik kulcs fontosságú kérdés itt a jobb együttműködés és a tényleges interoperabilitás. Jelenleg ezek a célok. Egyébként pedig minden a legmagasabb szinten hozandó, illetve intézményi szinten hozandó döntésektől függ a tagállamok részéről. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Euh, je pense que... Köszönöm szépen, elnök úr, Claude France angolul beszélt, én akkor, ha megengedik, franciául beszélek. Válaszképpen a közös többletérték, a két intézmény közötti többletérték a 21 és 44 két számmal összegzem, 21 ország, aki a kettőben vesz részt, a 44, bocsánat, 34. 13 a különbség, 13 ország, csak egyike 6 EU és 7 a NATO tagja, de nem az EU tagja, tehát és fordítva. Most, a munkánkat illeti, nem csak arról van szó, hogy több ország mind a kettő intézményhez tartozik, a két intézmény nem ugyanazzal a taglétszámmal, nem ugyanazokkal a célokkal, nem ugyanazokkal a víziókkal rendelkezik. Ugyanabban a témában, tehát egyeztetni kell a munkánkat. Mind a ketten elmondtuk már, a nemzetek javasolnak, kérnek tőlünk dolgokat különböző témákban. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, és szeretnénk persze elkerülni az átfedéseket, a, és azt szeretnénk, hogyha egymást kiegészítenék az projektek. Amikor azt mondom, hogy kiegészítőek, akkor nem elég azt mondani, hogy nem ugyanazt csinálják kétszer. Az is nagyon fontos, hogy ha egy problémát magunkra vállalni, vállalunk, akkor különböző aspektusokat lehet megnézni, különböző modulokat, különböző témákat, egy adott dosszéban, különböző fázisokba lépünk be. Ha megnézzük a munkálatok listáját, elég egyetemű ki mit csinál. Nem tudom, mi ez az EU-val, de a NATO részéről vannak olyan projektek, amelyeket már meghatároztunk, és amelyekre feliratkoztak azok a nemzetek, csak NATO tagállamok. Azt hiszem, hogy van az EU-nál is olyan lista, ahol csak EU-s tagállamok vesznek részt. Tehát azt hiszem, hogy van lehet értéke annak, hogy együtt dolgozik ez a két szervezet ugyanabban a témában, kicsit más aspektusból. Ami a kapacitások garanciát illeti, ez egy súlyos kérdéskör. Ez egy olyan kérés, amelyet minden fővárosban elmondok, amikor ellátogatok. Nagyon fontos, hogy minden nemzet tisztában legyen, vagy vegye tudomásul egyenileg azt, hogy egyensúlyt kell teremteni a szuverenitás és szolidaritás között. Mindenki szuverén joga eldönteni, hogy részt vesz-e projektben, és hogy mit ad hozzá, az is szuverén joga minden tagállamnak. Tehát eh, föl kell tenni a kérdés, hogy adott esetben nehézségebe ütköznék-e, ha rendelkezésre kellene bocsájtanom eh, forrásokat, vagy ha vezető szerepet játszok-e, a válasz nem egyetemes, kultúrától függ, eh, politikai folyamatoktól, nemzetektől. Nehéz kérdés, de fel kell tenni, méghozzá már korábban, nem pedig azon a napon, amikor egy műveletet kell végrehajtanunk, mert aktuális helyzet alakult ki, vagy vészhelyzet. Amikor a Fighting Power power-ról beszélek, ismerik a vasontani szerződést, a 4 és 5-ös cikkeit, amely eléggé egyértelműen meghatározza, hogy mi tartozhat egy misszióba. A NATO ambíciói is meg a fogalmazva, és Lisszabonban a legutóbbi csúcs találkozón ezt is megemlítettük. Nagyon fontos tehát a legutóbbi mandátunk, ugye a libiai misszió volt, több feltételnek kell megfelelni, megfelelő kapacitásokkal rendelkezni, meg segítségével fel tudunk lépni az művelet minden potenciális aspektusát le tudjuk fedni, az nagyon fontos. Az NATO-nál is így van, és a résztvevő nemzetek struktúrájnál is így van. Ami a munkamódszerünket illeti, igen, kis lépésekkel haladunk előre, Mindent megteszünk, tiszteletben tartva persze a politikai keretet, amelyet a két intézmény meghatározott. A kislépések politikája, vagy ez az észszerű megközelítés látható, ha megnézik a Smart Defense konstrukcióját, a nemzeteket arra ösztönözzük, hogy csoportokba álljanak, maguk döntenek, hogy melyik csoporthoz csatlakoznak, nagyon fontos, hogy adott projektet csoportként vállalják fel. Ez az egy csoportok együttese lehetővé teszi azt, hogy magasabb szintre emeljük tevékenységünket, globális koherenciát garantálva. Az én esetemben ugye az Észak-Atlanti Szövetség megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, hogy megfeleljen a feladatoknak. Ami az evőt és a mi munkákat illeti, a kölcsönös bizalom alapvető fontosságú, nincsen erre vonatkozó rendelkezés, a dekrétum, ez kialakul a bizalom. feltételek nem ideálisak, de az egyik legfontosabb feltétel a kölcsönös bizalom, hogy gyorsan, fenntartható módon építsük ezt együttműködést, és hogy a nemzetek eldöntik majd, hogy kivel kívánnak együttműködni. Ez nagyon jó kiinduló pont a bizalom elmét. függőségünk az USA-tól. Arnó asszony elmondta, már ugyanazt mondanám, mint ő. Nagyon fontos az európaiak számára, fontos az amerikaiak számára. Nagyon fontos, hogy az európaiak tudjanak erről a kölcsönös függőségről. Ami a projektek természetet illeti, amelyeken dolgozunk, azt hiszem az agresszió alkalmazásának fogalmát kell nekem is felhasználnom. Amikor azt hallottam, hogy egyik projekt sem foglalkozik a kollektív védelemmel, tehát szerintem ellenkezőleg van. Ha megnézem, hogy mi például a gépjármű logisztikával foglalkozunk, amely az akna támadások ellen tudja megvédeni az embereket, azt hiszem, hogy épp ellenkezőleg nem az a helyzet, amit ön mond, uram, hanem valóban a kollektív védelem a cél. A helikoptereket is be lehet vetni ilyenkor. Amikor a pilótákat képezzük ki, ott is elfigyelünk oda. Amikor a tengeri őrjáratot mm, biztosító repülőgépekről van szó, ott is a kollektív védelem a cél. Persze van más is. Amikor van egy olyan projekt, amit egyik tagállam javasolt, hogy például a nők felelős szerepet váljanak a védelem területén, itt azt hiszem, hogy egressz, agresszió nincs. Ami az orvosi programokat illeti, a sebesültjeink, a, az elhunytaink mindenféle műveletből adódhatnak. Tehát második, amikor azt hogy agresszió, én azt mondom, hogy külső bevetés. Nézzük meg a földrajzot. Ha hatékonyak akarunk lenni a kollektív védelemben, a szövetségben, nálunk a NATO-ban, ha mondjuk egy ország délen hozzájárul egy északi ország védelméhez, hát hatalmasak a távolságok. Itt már van egy belső művelet, belső ö, mobilizáció, és ha egy másik tag úgy gondolja, hogy részt vesz egy kollektív biztonsági műveletben, ez egy lehetőség. De Nincs összeférhetetlenség, nincs nincsen ellentmondás a kollektív védelem, illetve a között, hogy bizonyos erőforrásokat mozgósítani tudunk. Tessék, elnök úr! Bien, merci, mon général. Köszönöm szépen, tábornok úr! Ha további kiegészítő kérdés nem merült fel, minden világos volt. Köszönöm szépen a pontosításokat. Tábornok úr, én azt szeretném kérni, hogy a Sikágoi csúcs után látogasson el hozzánk. Lisbon, Strasbourg egyszerű volt, a Sikágó, Brüsszel nem a legközvetlenebb útvonal, de abban biztos vagyok, hogy lehetőséget talál arra, hogy ellátogasson hozzánk és beszámoljon erről a csúcs találkozóról, az ön területéről. Tisztelt eh, ügyvezető igazgatóasszony, mi tudjuk, hogy hogyan kell jutni az evőhöz, szívesen újra ellátogatnánk önhöz, önökhöz, ami a többit illeti különböző projekteket, amelyek fel vannak sorolva, amelyeket meghatároznak, azt hiszem, hogy itt is hasznos lenne, függetlenül a politikaiabb hozzászólásoktól, amelyeket ugye jövő héten majd Catherine Ashton asszony nyilatkozik. Szerintem a politikai személyiségeken kívül jó lenne, ha ön is rendszeresen beszámolna ezekről a projektekről. Én megállapítanám azt, hogy sok vita mm, folyik két éve a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta arról, hogy mi az evő ö, szerepe, sok kérdő jel is merül fel, azonok által elvégzett munka jó irányban halad, észszerűsítés üdvözlendő, amelyet önök végrehajtanak, ön elmagyarázta, hogy konkrét dolgok vannak, és azt hiszem, hogy a politikai költségvetési megszorítások stratégiai megszorítások is egyben. Ezek azt hiszem eh, nagyobb hangsúlyt fektetnek majd arra, hogy szükség van arra, hogy teljesítsünk hatékonyan a kölcsönösség jegyében és a megosztás jegyében. Én azt gondolom, hogy a konkrét aspektus nagyon fontos, mi ö, eh, hogy az állampolgárokkal szemben tartozunk elszámolási kötelezettséggel, ők adófizetők egyben. Nagyon fontos megnézzük a kockázatokat, hogy elmagyarázzuk. Néha túlságosan is fontosnak tartják az állampolgárok ezeket a kockázatokat sok tagállamban. Nagyon fontos, hogy mi, mi parlamenti képviselők is be kell tudjunk számolni ezekről a változásokról. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, rendelkezésre álltak, elmondták véleményüket, álláspontjukat, is, kérem, legyenek afelől nyugodtak, hogy ő mindig hallgatni fogjuk önöket, és várjuk az önök beszámolóit. Köszönöm szépen. Nous allons marquer une pause de deux minutes. Két perc szünet, mielőtt folytatjuk az ülést. Bien, pour euh, la séquence suivante. Pászkó úr fogja átvenni tőlem az elnökséget, úgyhogy üdvözlöm neked.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 That's it, we have to start. Meg kell kezdenünk a munkát. Azzal kezdem, hogy üdvözlöm Fabio della Piazza urat, aki a Coarm elnöke. Tárgyalni fog velünk a mai napon egy nagyon fontos témáról, ezt fogjuk megvitatni, a fegyverexport, a téma tehát olyas valami, amely bennünket, valamennyünket érdekel, egy olyan téma, amely számos vita központját képezi. Azt gondolom, hogy nagy számú szabályozást hoztunk ezen a területen az Európai Unión belül. Nyolc kritérium van, amelyeket be kell tartani. Meggyőződésem egyébként, hogy kollégánk hozzászólása egy vita alapja lesz ezt követően. Parancsoljon, Della Piazzor. Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek, örülök, hogy meghívtak ide, hogy röviden beszéljek a SZEDE előtt a Koan tevékenységéről a 2011 végéig. A főképviselő jelölt ki erre amely a hagyományos fegyverek exportjával foglalkozó munkacsoport vezetője vagyok tehát, ez a COARM megnevezés, ami mögött szerepel. A mai napon első alkalommal kap a lehetőségét arra, hogy az Európai Parlament előtt beszéljek 2004 óta amikor is beindult ez a fajta tevékenység. 2009-ben a svéd elnökség alatt már volt lehetőségem arra, hogy beszéljünk, és 2011 elejétől nem volt lehetőség arra, hogy a meghallgatást megszervezzük. A Lisszaboni szerződés végrehajtása miatt, stb. És most azonban eljutottunk oda, megválasztották a szükséges előadót ebben a konkrét témában, és most meg tudjuk vitatni az előadásomban meglehetősen rövid akarok lenni, hogy később több lehetőségünk legyen a reakciókra, a vitákra. Azon tevékenységre kívánok fókuszálni, amelyek a központi részét adták a rendünknek, vagy a tevékenységünk ebben az évben, és az erőfeszítéseink 2012-es fókuszáról is szeretnék beszámolni. Reméljük, hogy a féléves, éves meghallgatás hagyományát fel tudjuk éleszteni, és fent tudjuk tartani a jövőben. Nagyon gyakran foglalkozok ezen a területen, az egyik kollégám a Coarm területen dolgozik, és ő is kész szívesen válaszol a kérdésekre, amiket a tanács és a parlament feltesz. Azt kell, hogy mondjam, ez egyfajta ellenőr felügyelő szerv, amely itt a tanácsban megfelelő szerephez jut, és az Európai Parlamenttel és egyéb érintettekkel ezen a területen a civil társadalommal is tartjuk a kapcsolatot. Mindenek előtt szeretnék néhány részletre kitérni a folyó munkákkal kapcsolatban a Koármon belül. Az alapvető cél az, hogy biztosítsuk a tanács közös álláspontját 2008-ból ezen a területen. Ez a közös álláspont mint egy három éves most, egy néhány napon belül, ami azt jelenti, hogy vannak olyan rendelkezések, amelyeket felül kell vizsgálni. Ez az egyik fő tevékenység, ami bennünket foglalkoztatni fog 2012-ben. Az elmúlt hónapok során a Koárm egyébként mindenek előtt azzal foglalkozott, hogy biztosítsa a tagállamok a maximális harmonizációt érnek el ezen a területen az exportpolitikájukban, és az elmúlt 12 hónap igen csak hektikus volt számunkra, ha megnézzük, hogy mi is történt közel-keleten, például Észak-Afrikában, és úgy általában más területeken is figyelembe kellett venni a exportpolitikákat, illetve mi azt vizsgáltuk, hogy a tagállamok mennyiben tartják be az idevágó előírásokat. A korm sűrűbben találkozott, kilenc hivatalos ülés volt 2011-ben, és hozzájött még két informális ülés is, és hát ez azzal függött össze, az elnökség nem volt jelen, és párbeszédet folytattunk a civil szervezetek, az NGO-kkal is, és az egyik meg nagyon konkrétan egy brit székhelyű Safer World nevet viselő szervezet, amely aktív tevékenységet fejt ki ezen a területen. A Coarmon belül egyébként konkrétan érzékeny célországokat, célterületeket vizsgáltunk, amely, ahol az érzékenység az elmúlt 11 hónapban még növekedett, és hónapról hónapra rendszeresen tárgyalunk egyébként az tagállamok exportellenőrző szervezeteikkel, és tárgyalunk a restriktív intézkedésekről is, amelyeket adott szinten bevezetnek, vagy az EU, vagy globális szinten kerül bevezetésre. El kell, hogy mondjam, hogy a vita kétféle dimenziót mutatott. Az egyik részen arra fókuszálunk, hogy reagáljunk arra, vagy ami Észak-Afrikában, közel-keleten történt, a tagállamok időnként, vagy néhány tagállam, hogy úgy mondjam, nem ültette át a szabályozási intézkedéseket, például az engedélyek felfüggesztését nem tették meg, ez nemzeti szinten akár folyamatokat is elindított, meg kellett változtatni az idevágó előírásokat a tagállamoknak adott esetben egy exportengedélyt vissza kellett vonniuk, le kellett állítaniuk, egy exportengedélyt törölniük kellett ilyet szintén nemzeti szinten számos tagállam a nemzeti parlamentek követelése alapján felvizsgálta a nemzeti politikát ezen a területen, és ez egyébként még mindig folyik. Meggyőződésem, hogy ez a folyamat az közös álláspontban tükröződni fog, az elkövetkező időszakban 2012-re elkészül a felvizsgálat, és utána átdolgozunk az állásfoglalás, vagy az álláspontot. Ez az, ami a napi munkánkat adja egyébként. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a hatalmas munka a Koán keretében egyébként egy kivételes évnek számít. Az véleménycsere, a túratábla, ahogyan ezt mi ezt nevezzük, konkrétan kitért egy-egy problémára, de egyébként elkezdtünk előkészítő munkát végezni a közös álláspont kialakításában. Ennek a 15. cikke írja ezt elő, hogy néhány héten belül elkezdjük ezt az új álláspontot előkészíteni, és abból indulunk ki, hogy a jövő évben ennek az értékelésével foglalkozunk a Koármon belül a közös álláspont hol szorul módosításra, és hol még mindig megfelelőek EU szintű szabályozásra ezek az előírások a fegyverexport területén. Vannak előkészítő lépések, amelyeket meghoztunk, megtettünk 2011-ben a tagállamok szintjén is. Az világos, hogy ez a munka rendkívül fontos. Ez egy államvezérelt felülvizsgálat lesz a közös álláspont kapcsán, de keressük a lehetőséget arra is, hogy más érintetteket is bevonjunk, például az Európai Parlamentet ebbe a folyamatba a következő hónapokban. Ez egy felvizsgálat, nem egy átdolgozás, ez egy értékelést kínál majd, mi történt eddig, mit sikerült elérni ezzel, látni kell, hogy viszonylag új eszközről beszélünk, egy három éves eszköz, ez a közös álláspont. Az elmúlt három évben kellett átültetni gyakorlatba, és hát nem mondhatjuk, hogy túl sok tapasztalat gyűrt össze ezzel. Természetesen a közös álláspont semmiből sem született, egy közös magatartási kódex volt az alapja, amely alapján ez elkészült, és lépésről lépésre haladtak már korábban is ezen a területen, ahogy megszülessen ez a jogszabály, de ez egy olyan dokumentum továbbra is, amely azért összességében viszonylag új, megfelelő következtetéseket persze le kell vonni három évet követően is, de hát ezek korlátozottak lehetnek csak, és inkább egy elemzői szempontból közelítünk a témához, a jelenlegi felvizsgálat vagy átdolgozás majd később mutatkozik meg. Ez egy nyílt végű folyamat egyelőre, és az értékelés alapján születik meg az eredmény, megfelelő intézkedéseket lehet hozni ezt követően tagállami szinten, a, és hát mert erről akkor kell dönteni, amikor a felvizsgálat megszületett, minden bizonyal úgy történik ez, hogy a felhasználói kézikönyv, amely egy kötelező eszköz egyébként, most ennek az átdolgozására szükség van. Ez azzal foglalkozik, hogy a paramétereket hogyan kell értelmezni, vagy hogy hogyan kell az közös álláspontot nemzeti szinten alkalmazni, átültetni vagyis a tagállamoknak meg kell nézni a felhasználói kézikönyvet, nyilvánvalóan ez kézenfekvő, hogy lehet ezt adott esetben frissíteni és módosítani az értékelési folyamatokján, amiről eddig beszéltem. Mindenesetre nagyon örülnék, hogyha későbbiekben még részletesebben tudunk majd erről beszélni, amikor a kérdéseket felteszik. A második fontos prioritás, amiről beszélni akartam, és 2012-ben a tevékenységünket adja a tárgyalási folyamat a, a fegyverkereskedelmi megállapodással kapcsolatban, a szerződéssel kapcsolatban, és a tanácsi munkacsoport készíti ezt elő, amelyik a lefegyverzéssel foglalkozik. Van egy alcsoport, amelyet létrehoztunk ezen belül, és ez konkrétan az EU koordinációt tárgyalja a 2012-ben lesz egy konferencia, amelyen ezt megvitatják. Hónapról hónapra haladunk egyébként részletesen megvitatva az EU álláspontját, arra nézve, hogy milyen tevékenységeket vizsgáljuk meg. Belső dokumentumokat, iránymutatásokat dolgoztunk ki a tárgyalásokra való felkészüléshez, és ez azt jelenti, hogy az EU és a tagállami véleményeket igyekszünk tükröztetni majd az előkészületek során. A 2012-es konferencia nagyon fontos lesz, ez azzal foglalkozik, hogy a szerződést újra tárgyaljuk, vagy megtárgyaljuk. Az előkészítő, a prep, bizottság, a PrepCom négyszer találkozott mindeddig, 2010 és 2011-ben, és egy hetes ülés is lesz februárban 13 és február 13-a és 17 a között, hogy végleges érdemi vita folyjon arra vonatkozóan, hogy mm, hogyan akarjuk alakítani a szerződés tartalmát. Ami most éppen előttünk, van egy tervezet, amit az elnökség készített, az előkészítő bizottságban eh, argentin professzor Moritant, egy argentin professzor, az elnök egyébként az ő vezetésével készül, és azt szeretnénk biztosítani, hogy ez a referencia szöveg lehető legközelebb kerüljön ahhoz, ami valójában az EU, EU álláspontja ebben a kérdésben, azt szeretnénk elérni, hogy nagyon komoly, szigorú kritériumokat alkalmazzanak, vagy paramétereket, hogy úgy mondjam, mi ezt így szoktuk mondani, és a hagyományos fegyverzetek kereskedését, az erre vonatkozó szerződést átláthatóvá szeretnénk tenni. Mi abban bízunk, hogy a tárgyalásokat 2012-ben le tudjuk zárni. De nem szeretnénk, hogyha a 2012-es év utánig húzódna ez a tárgyalás, és nem ne lezárni. Moritán nagykövet úr természetesen igyekszik szintén haladni, a legfontosabb érintettek támogatják ezt, az Egyesült Államok is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy Kína is napjainkban hajlamosabb elfogadni egy ilyen szerződést. Egy évvel ezelőtt még azt mondták semmi. Oroszország is készségesnek mutatkozik abban, hogy haladjunk ebben a kérdésben. És a, keres, a fegyverkereskedelemmel foglalkozó szerződésben igenis számítunk arra, hogy megszavazzák az eredményt. Ez azt jelenti, hogy egyéb országokat, harmadik országokat, az ipart és az egyéb érintetteket is szeretnénk bevonni, és vegyenek aktívan részt a megtárgyalásban, és így igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy egy olyan instrumentum jöjjön létre, amely a hagyományos fegyverzetek exportja területén egyenlő esélyeket biztosít. Végül szeretnék még egyéb aktivitásokról beszélni, tevékenységekről, ezek is nagyon fontosak, de mondjuk nem annyira a csúcson vannak itt a munkánkban, amiről beszéltem Folytatjuk a munkát abban, hogy az EU szomszédos országokkal szemben érvényesítsük a politikánkat. 2010-ben született eh, egy 2010 per 12-es számú eh, határozat, eh, és Mindenek előtt a Nyugat-Balkán területe, Kelet-Európa, de Dél-Kaukázus területe, vagy Észak-Afrika is most már hozzájött, ahol egy közös álláspont működőképességét akarjuk biztosítani, és megfelelő kritériumot kívánunk összeállítani. Egy, egy tanulmányutat is előkészítünk ezekben az országokban, az imént említett régiókról beszélek, egy vagy több tagállamot szeretnénk megállítani, meg, meglátogatni, megnézni, hogy az ellenőrzési rendszereik működnek-e, megnézzük a különböző tevékenységeket, hogyan tudunk engedélyeket kiadni, vagy az engedélyező tisztviselők hogyan dolgoznak az ottani minisztériumokkal, külügy vagy kereskedő minisztériumokkal is tárgyalunk, és az egyik ilyen találkozó 2012-ben Cseh köztársaságban lesz. Ez a tanulmány út egyébként kijelöli azt, ami, azokat a következtetéseket is, amelyeket majd elkészítünk, és megnézzük az eddig megszületett eredményeket, utána megnézzük majd, hogyan haladunk. Tehát 2012-ben a COARM egyébként egy új határozaton is dolgozni fog a tanács, hogy hozza meg ezt az új határozatot. Egyébként nagyon elfoglaltak vagyunk ebben az időszakban, hogy időben közzé tegyük az éves jelentést a hagyományos fegyverek exportjára vonatkozóan. Ez 800 oldalas jelentés lesz az összes fegyver export, amit 2012-ben a tagállamok lefolytattak. Ez egy nagyon fontos munka, és ez a időnk nagy részét elveszi, és abban bízunk, hogy évvége felé megszületik az említett jelentés. Nagyon örülök, hogyha alkalmat adnak arra, hogy egyéb tevékenységekre is kitérjek majd az elmúlt hónapokban. Harmadik államokkal politikai párbeszédet folytattunk, találkozóink voltak. Azt hiszem, hogy túl sok időnk nincsen, úgyhogy most egyelőre abba hagyom, és kíváncsian várom, hogy önöket mi érdekli. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. Romeva képviselő kérte a szót, és aztán Lizing asszony. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy eljött. Itt vagyok. Hosszú idő óta követjük ezt a tevékenységet, és hivatalosan pontosan amikor a közös állásfoglalást elfogad, meghívták, akkor találkoztunk, de azóta nem volt lehetőségem az eszmecserére, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre két dolog itt van. E-, egy, hogy ön megjelent előttünk, másrészt, hogy egy állandó szerepet kapott. Hiszen az egyik probléma, amit jeleztünk a múltban, az volt, hogy hat havonta váltás van, és ez néha nehézét tette a nyomon követését bizonyos témáknak. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalatom, mint az Európai Parlament előadója az önök témájával kapcsolatban nagyon jó volt. Aztán a specifikus témákkal, amiket említett, ezekkel kapcsolatban két-három témára szeretnék visszautalni. Az általános hatály, amiről részletesebben beszámolt egy sor téma tartozik ide. Az egyik probléma véleményem szerint nem csak a közös állásfoglalás önmagában, hanem ennek a végrehajtása. Ez ahhoz kapcsolódik, hogy a legtöbb tagállam értékeli, hogy mit tettek, és milyen intézkedéseket hoztak, és egy bizonyos hiány merül föl, hiszen nem elemzi senki a jogalkotási tevékenységet mindekörül, ami egyébként létezik, és a közös állásfoglalást, hogyha minden tagállam helyesen végrehajtja, akkor ez meg fog születni. Tehát egyedi keretekről van szó, és a közös állásfoglalás hasznosabb kell, hogy legyen a végrehajtás során, hiszen tudjuk, hogy a közös az közös, ez az állásfoglalás, tehát közös standardok felállításáról van szó, de az egyes tagállamoknak a helyzete az eltér, esetleg kifejtjük ezeket jó gyakorlatoknak, legjobb gyakorlatoknak. Úgyhogy szeretném tudni, hogy a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban hogy is állunk. Az én véleményem az, hogy a legalacsonyabb standardokhoz igazodunk, ahelyett, hogy megpróbálunk az összes tagállamok közül a legmagasabb standardokat követni. Igazából ezen kellene dolgozni véleményem szerint a jelenlegi helyzetben, és a jelenlegi vita során is. Második aspektus, ami véleményem szerint nagyon fontos, Az a tapasztalat, amit az ellenőrzésekkel kapcsolatban felgyülemlett. Nagyon jó a jogalkotási aspektus, de néha a határokon ellenőrzési hiány merül föl, és a közös állásfoglalás végrehajtása itt a helyzetet még bonyolultabbá teszi. Harmadik aspektus, egy rövid leszek, a felülvizsgálat említése ebben a közös állásfoglalásban. Röviden, határidő, mikor lesz, mikor kerül sor erre a felülvizsgálatra? Melyek azok a specifikus lépések, amelyek ide tartoznak? Azért, hogy valójában nyomon tudjuk követni a fejleményeket. Mi a hatája? Azt mondta, hogy szűk lesz a hatály, ez oké, okay, de van egy sor más aspektus, amit itt a felvizsgálat során figyelembe kell venni. Például a referenciák területén. Végül ezt a felülvizsgálatot, ha összekapcsoljuk az ITT-vel, amire utalt, tudom, hogy a jelenlegi helyzet elég optimista ennek a vitának a során legalább 50 év volt, illetve 15 év a Gályos számomra, hogy ez eddig nem történt meg. Hát épp itt az ideje, hogy előrelépés történjen, úgyhogy ez nagyon fontos, ez most meg fog történni. Ugyanakkor az aggályom az, hogy ne a többiekre várjunk, hogy meghozzák a döntést. Én inkább azt mondom, hogy foglalkozunk azzal, hogy mi mit teszünk és mit tehetünk. Hol van vezető szerepe az Európai Uniónak? és mi az Európai Uniónak a célja, a terve ezen a területen? Hogyha Kína, Egyesült Államok nem támogat minket, akkor nem tudjuk elérni a célunkat, de ennek ellenére azért vezető szerepet tud játszani az Európai Unió több aspektus tekintetében. Végül a legesleg végső. De ez egy érdekes téma, soha nem beszéltünk erről eddig de ez tényleg már az utolsó megjegyzésem. Az a kérdésem, hogy az EU delegációk mit tehetnek azért, hogy az aggályos országokkal foglalkozunk. Az a minden jelentés, ami itt van előttünk, ez mutatja, hogy nagyon sok visszacsatolás van, nagyon sok problémás terület van, és valóban az, föl fogunk állítani egy aggályos ország listát a közös állásfoglalás végrehajtásának a tapasztalatai alapján? Elnő. köszönöm. Lőzing asszony, és aztán Campbell úr. Lőzing asszony előbb jelentkezett. Köszönöm. Köszönöm. Abból, azzal folytatom, amit az előttem szóló már megemlítette. Ez nem csak a határellenőrzések kérdése, persze, hanem felvetődik bennem a az engedélyezés folyamata, és ha megnézem a kritériumokat, eh, most nem akarok mindegyikre külön kitérni, nem kell idézni ezeket, nemzetközi jog, alapvető jogok sérelme, a stabilitás kérdése, belső elnyomás, eh, stb. stb. És ha ezt összevetem azzal, hogy mit láttam az elmúlt tíz évben szaúd arábiában egyetlen egy eh, licenc, vagy egyetlen egy engedélyt nem adtak ki Szaudarábiába. Többire mind megadták, és az EU fegyver exportjának 7,2%-a Szaudarábiába megy. Hát az azért nem csak határellenőrzés kérdése, hiszen ezek az exportok, ezek engedéllyel mennek ki innen, annak ellenére, hogy itt vannak a kritériumaink szépen felsorolva és nem hiszem, hogy külön kitel kell térnem most a szaudi emberi jogi helyzetre. Azt is látjuk, hogy Bahrainban mi történik. Vagyis szeretném feltenni önnek a kérdést, hogy látja ön ennek a jövőjét? Az alapján, amit itt a kritériumok kapcsán mondunk. Mennyiben tartják be az engedélyezés során ezeket a kritériumokat? És hát visszatekintve most az észak-afrikai területekre, akkor ott is az elmúlt évtizedben láttuk mi volt, és a szabály már akkor életben volt, vagy ez a szabályzat és láttuk, hogy ezekben az országokban mi történt, és időközben azt is tudni kell, hogy az EU fegyverexport egy kedvelt területe éppen ez a vidék volt az említett évek alatt, és ezeket a fegyvereket aztán a saját lakosság ellen használták, holott azt most olyan szívesen támogatjuk. Aztán még egy konkrét kérdés, mennyiben volt megengedhető véleménye szerint, hogy Franciaország a líbiai konfliktus ideje alatt fegyvereket adott az ottani lázadóknak, vagy szállított, annak ellenére, hogy embargó volt. Aztán még egy kérdésem van. Az EU proliferációs irányelvével kapcsolatban még itt is azt látom, hogy van egy kiskapu az exportok kapcsán, hogy harmadik államokon keresztül exportálják a fegyvereket, viszont a fegyverszállítási tilalom alapján erre nem lenne lehetőség. És öm, még egyszer, ami a transzparenciát, az átláthatóságot illeti, a fegyver gyártó cégek készítik maguk a jelentéseket. Nem lenne jobb adott esetben az önvéleménye szerint, hogyha lenne egy belső EU ellenőrző szerv, és ne csak maguk a gyártók, a fegyvergyártók készítsenek ilyen nyilatkozatokat. Kevés idő volt, úgyhogy csak ennyit kérdezek. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Piaca úrtól néhány mechanikára vonatkozó kérdést tennénk fel, megnéztem a jelentést. Azt akarom mondani, hogy most milyen hatáskörökre ruházzák fel az EU-t? Hogyan tudja majd megállítani a fegyverexportot? Tehát nem tudom, hogy lesz-e valamilyen lesz egy ilyen EU export engedély, nem pedig nemzetállami fegyver export engedély. Hol fogják ezt a döntést meghozni? Bizottság, tanács. És tehát nem tudom, hogy már a Lisszaboni együttöntés eljárás kapcsán az Európai Parlamentnek van szerepe, milyen szerepe, mikor kerül hozzánk, van-e lehetőségünk erről vitázni, szavazni, mint a parlamentben, vagy pedig ez már predeterminált. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Most habozok, nem tudom, hogy tegyek fel egy kérdést. Együttműködnek a Sziprivel? Szipri ez a svéd ügynökség hasonló profilú. Tudom, hogy ők híresek a fegyvertranszferekről. Öné a szóra. Köszönöm szépen. Ha nem bántja, nem bánják, az utolsó kérdéssel kezdeném, mert ez hatása van a többi kérdésre, amit feltettek korábban. Nem tudom, hogy engem kérdeze személyesen, hogy milyen hatás kör kell ahhoz, hogy a fegyver export engedélyt leállítsuk, erre nincs. Most hogy engedélyezzük egy nem, egy, nem egy transfert, ez tagállami hatáskörbe tartozik. A közös álláspont közös kritériumokat határoz meg. Minden tagállam, amikor fegyverexport engedélyeket vizsgál felül, na most, hogy végül is megadják az engedélyt vagy nem, a fegyverexportra ez en- nemzetállami hatáskörbe tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy a tagállamok egyszerűen az eljárásban, felmérik a paramétereket, és ennyi. Van kötelezettségük a közös álláspont hetes bekezdésében, hogy harmonizációra kell törekedni a tagállami politikák területén ebben az ágazatban is, és az <clears throat> olyan eredményeket kell elérni, amelyek konkrét mechanizmusok segítségével. Tehát a koárm az egy ilyen mechanizmus, információ, csere mechanizmus, egy ilyen lehetőség. Ugye bemutattam az előadásomon a QAM az egyik, egyik ilyen harmonizációs eszköz. Aztán van az elutasítások mechaniz, elutasítási mechanizmusok cseréje. tehát ez is nagyon fontos, hogy ezt még cseréljenek erről, vagy ezt információ cserét. Az a tagállam, amely megtagad egy ilyen fegyver transfert, tájékoztatnia kell adott belül, időn belül a harmadik országot két héten belül egy biztonságos információs rendszeren keresztül, és bármely tagállam, amely szembesül egy olyan kérelemmel, amely hasonló ahhoz, amit egy korábban egy másik tagállam elutasított, vagy ugyanolyan, akkor konzultálni kell az elutasított tagállammal. Tehát az új tagállamnak, amely megkapja a kérvényt, ki kell kérnie, vagy fel kell venni a kapcsolatot a korábban elutasított tagállammal. Tehát ez egy olyan elem, amely még mindig ö, eredményeket hoz, de még talán korai a végső hatását felmérni, de egyfajta egyensúlyt teremt az EU tagállamok között exportpolitikájában, és lehetővé tette azt is, ha megengedik, nem értek egyet feltétlenül az elhangzott egyik megjegyzése, mi nem a törvényt használjuk közös nevezőként. Ha van egy tagállam, amely ö, nagyon is lelkismeretes és nagyon sokat utasít el, hát akkor ugye a többi országot magával húzza ez az ország, amely nagyon körültekintően nem ad meg nagyon könnyen fegyver exportengedélyt. Most, ami a többi kérdést illeti, hátra fele haladnék. Köszönöm szépen a kérdéseket amúgy. Lőzing asszony kérdésére reagálnék. A probléma nem csak az ellenőrzésen, hanem az engedélyezéssel kapcsolatos. Említette azt, hogy több fegyverügyletet engedélyeztek olyan országba, amelynek nincs igazán kiváló oklevele emberi jogi ügyekben. Nos, de ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Először is, mint említettem, van egy értékelési kötelezettség, amelyet esetről esetekkel végrehajtani minden tagállamnak, minden export enged, fegyverexport engedélye kapcsolatban. Mit jelent ez esetenként? Amikor felülvizsgálunk egy fegyver kiviteli engedélyt, meg kell nézni, hogy milyen típusú fegyver, milyen mennyiségű, hogy ki a végfelhasználó, mi a végfelhasználás, és az információk megbízhatósága. Tehát, ha csak nincs embargó, nem lehet fekete listás országot engedélyt adni. Tehát vannak olyan országok, lehet felelősség teljesen engedélyezni fegyverexportot olyan országba, ahol biztos lehetünk abban, hogy nem fogják a fegyvereket felhasználni emberi jogok lábaltiprására. Ha például egy hadihajót adunk el, vagy egy repülőgépet, nehéz elképzelni ezeket, hogyan lehetne emberi jogok ellen felhasználni. Ez attól is függ, mindez, hogy kinek adjuk el ezt a képet. Hogy ezt vég, végfelhasználó lehet a Honvédelmi Minisztérium, lehet a belügyminisztérium, lehet egy vállalkozás. A felméréseket, vagy a, a felülvizsgálatot ezen az alapon kell végezni. Azt hiszem, hogy az olyan adatok, amelyeket egy az egy éves jelentésében Látjuk a különböző csapatokba osztott fegyvertípusokat, mennyiségeket, értékeket is megjelölik azoknál, amelyeket exportáltak. Nem mindig elég megnézni, hogy mit ö, engedtek át. Anélkül, hogy tudnánk, hogy pontosan miről beszélünk, nehéz ítéletet formálni. Ezzel kapcsolatban ez nem azt jelenti, hogy a tagállamok nem vallhatnak kudarcot érdekelésükben vagy felülvizsgálatokban, de van egy ilyen eljárási kötelezettség, az paraméterek felülvizsgálatáról szó. A végső döntés a tagállamok kezében van. De azt mondanám, hogy az átláthatósági mechanizmus, amelyet az EU tagállamok kidolgoztak, talán az egyik leghaladóbb a világon, és ebben az értelemben növeli a tagállamok felelősségét, amikor a tagállamok engedélyt adnak a fegyverexportra, akkor tudják, hogy milyenek alapján teszik ezt meg, és tudják, hogy ezek az engedélyek szerepelnek majd a fegyverexport ellenőrzési mechanizmusokban. Az EU éves jelentés sokkal helyzetesebb, mint sok harmadik ország jelentése általában ami arról lehetőségről szól, hogy hogyha a hadiparon vagy cégeken belül lehetne ellenőrzéseket végrehajtani, nem csak ex post módon, ha jól tettem a kérdését, azt mondanám, hogy egy ilyen rendszert felállítanak, nem feltétlenül, tehát sok államban, amely az ipar esetében is tanúsítványozási rendszert használ, de mind a 27 tagállamban alkalmazott ezt az ellenőrzést az EU-n belüli transferekre vonatkozóan, és ez az ICT irányelv, 2009-es irányelv tartalma is, ez az EU-n belüli tanúsítványozási rendszerre vonatkozik. EU szinten elfogadtuk, az EU-n belüli fegyvertranszferek esetében, nemzeti szinten a tagállamok nak bevált gyakorlataik vannak, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet garantálni az ellenőrzést és tanúsítványozást az olyan fegyvertranszferek esetében, amelyek az EU-n kívülre irányulnak. De ez nemzeti szinthez tartozik még mindig, ez az ellenőrzés. Romeva Errueda úr kérdéseire visszatérve, ami a végrehajtást illeti, illetve a jogi elemzés hiányait, hiányát az a kapcsolatban már, mint hogy mi történik nemzeti szinten. Mint említettem, a tagállamok megállapodtak abban, hogy mi szerepeljen a közös álláspontban, se több, se kevesebb. Nem lesz benne, és ki dolgoztak egy felhasználói kézikönyvet, ez egy kötelez, politikailag kötelező érvényű útmutatások gyűjteménye, jó gyakorlatok gyűjteménye rendszeresen frissítik. A közös álláspont felvizsgálatának egyik eredménye az lehet, hogy nagyon is felülvizsgálják azt a a felhasználói készikönyvet. Hogy hogy kell értékelni egy export engedély, mm, de egész export engedély a kérelmet. Ezek mind olyan elemek, ahol még van mit tenni, le kell vonni a tanulságokat, és ha a tagállamok elfogadják, akkor egy felülvizsgálat kézikönyv formájában látna napvilágot ez az egész folyamat. Ami az ütemtervet, a folyamatokat, az eljárás illetve egy dolgot tisztázni, nem azt akarta mondani, hogy szűk lesz ennek a felülvizsgálatnak a hatája vagy hatásköre nem ez a kiinduló pont. Azt hiszem, hogy rövid távú gondolkodásra vallna, vallana az, hogyha a közös álláspont felvizsgálatának eredményeit már előrevetítenénk a kézikönyv felvizsgálatát megelőzően, logikusnak tűnik, hogy három évvel azután, hogy elfogadtunk egy jogi aktust, kicsit korai lenne az egész dolgot feje tetejére állítani, nulláról indulni, és azt mondani, hogy az egészet át kellene fogalmazni. Ebben az értelemben korlátozott le hatályú lesz ez a felülvizsgálat, hiszen a tapasztalatunk, amit felhalmoztunk, az kevés, három év az rövid idő. Az etikai kódex 98-ban fogadták el, és a 2008-ban jött létre a közös álláspont. Ezek hosszadalmas folyamatok, és nem szabad el eltéveszteni a fókuszt. Ez a felülvizsgálat nem olyas valami, amely örökre lezárul, ez egy folyamatos folyamat. Lesz majd egy ilyen <clears throat> leltározási aspektusa is, tehát rendszeresen felül kell vizsgálni, szám, számot kell vetni az eredményekkel. 2012-ben még mindig az értékelési gyakorlatot folytatjuk, amelyet már elkezdtünk. Konkrét kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket feltettünk a tagállamoknak, és több hónapot fogunk majd azoknak a tárgyalásoknak szentelni, amelyek témája az lesz, hogy hol és mit kellene kiigazítanunk a meglévő dokumentumokban, jogszabályban, de lehet, hogy lesz olyan tagállam, amely úgy gondolja, hogy minden kielégítő, megfelelő úgy, ahogy van, mint említettem az elején. Ez egy folyamat, A nagyon fontos lett a tagállamok vezető szerepe, ők állapodtak meg a közös álláspontban, ők döntenek arról, hogy ez az eszköz még mindig kielégítő és megfelelő-e, és megfelel a kihívásoknak, ami az EU delegáció szerepét illeti, és a fekete listát, nincs ilyesmi, tehát nincs egy ilyen országok fekete listája. Lehet, hogy néhány tagállam a felülvizsgálat során ezt javasolná, de hát amink van, az van egy eszme csere az engedélyekkel kapcsolatban konkrét országok esetében, mind koár, minden koár ülésen eltudjuk, hogy miről fogunk beszélni a következő ülésen. Ez nem olyas valami, amely nagyon méreható vizsgálatokat tesz szükségesé. Az egyik egyensúlyozó mechanizmus az az, hogy a tagállamok egymás véleményét kikérik, meghallgatják egymást, egymás a hatással lehetnek. Ez a eszmecsere a fekete bárányok a kapcsolatban Hát nagyon fontos, hogy a kritériumokat szigorú módon alkalmaztassuk, különböző álláspontok, információhoz való hozzáférés, nagyon fontos minden tagállam esetében. Egyetértek azzal, hogy ez nincs lefektetve szabályban, jogszabályban, nem esetenként, ez egy kicsit ilyen alakárt módon működik arra reagálunk, hogy milyen helyzet alakul ki egy adott országban, de lehet, hogy azt mondják majd, hogy felvizsgálat részeként megfontolják, hogy, hogy ezt a rendszert úgymond struktúráltabban vegyék fel. Abba hagyom, azt hiszem. Köszönöm szépen, hogy az elnök a tolmácsok 10 percet ajándékoztak nekünk, nagyon szépen köszönjük nekik. Nem válaszoltam a cipri kérdésre, a svéd kérdésre. Nagyon szépen köszönjük a magyarázatot, köszönjük szépen a kollégáknak, az érdeklődésüket. Remélem most többet tudunk, mint korábban. Minden jót kívánok Önöknek! Mindenkinek kellemes szép estét kívánok!